Ja, schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Jó reggelt kívánok, kedves képviselőtársaim, hölgyeim és uraim! Először is a koordinátorok ülésének döntései. mindenki megkaptam. Hogyha senki nem él felvetésekkel, ellenvetéssel ma délben 12 óra 30-ig, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Üdvözlök egy csoportot itt, az üdvésteremben Lucy Anderson hívta meg őket. A European Passengers Federation, az Európai Utasok Szövetségének tagjai szeretettel üdvözöljük Önöket itt a TRAN bizottságban. Most pedig már is szavazunk. Először is a napi rendről szavazunk. Tegnap úgy döntöttünk, hogy ma döntünk, hogy ma szavazunk. Mégpedig arról, hogy módosítjuk a napi rendet. A javaslat arra vonatkozott, hogy a 11-es napi rendi pontot töröljük. Ki van a törlés mellett? Persze gegen. Ki ellenzi a törlést? Hát ezt ellenőrizzük most le. Wo ist denn Paul Bigmans? Wer ist für die Streichung? Die Tehát megnyitom a szavazást. Az SND-ből egyen túl sokan szavaznak. Először ezt kell tisztáznunk, hogy az SND-ben egy szavazattal több jelentkezett. Oké. Okay. Also die Abstimmung ist eröffnet. Tehát megnyitom a szavazást. Arról szavazunk tehát, hogy törőjük el a 11-es napirendi pontot a napirendről, aki a törlés mellett van igennel szavaz, aki a törlés ellen van nemmel szavaz, aki tartózkodik, tartózkodik. Megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 24 e mellette, 22-en ellene. Ezzel töröltük a napirendről ezt a napirendi pontot. Ja. ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Kedves képviselőtársaim, meg szeretném ragadni a lehetőséget, hogy csalódottságomnak adjak hangot, hogy ilyen eredménnyel járt a szavazás ugyanis megítélésem szerint igazi érv nem hangzott el amellett, hogy pont ezt az állásfoglalást utasítsuk el. Az elmúlt másfél évben először fordult ez elő. Minden javaslatra javaslatot tettem, egy új szöveget is kidolgoztattam volna, de ebben a szakbizottságban erre nem volt lehetőség. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha jövőben így fogunk dolgozni, akkor ezt nem tudom, nem tartom helyesnek, ezt szeretném egyszerűen a jegyzőkönyvben elmondani. Köszönjük szépen, lejegyeztük. Most pedig rátérünk a szavazásra. Először is a fenntartható városi mobilitás kérdéséről van szó. Karima Delli az előadó. 76-os módosító. kitámogatja, Ki ellenzi? kitartózkodott, elutasítottuk. 77-es módosító mellettem, ellenem, tartózkodott-e valaki, elfogadtuk. 78-as. Nem, ez okafogyottá válik. 82-es. Ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott elutasítva. Regi 6. Ki támogatja ki ellenzi, elfogadjuk. Egyes kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcvannyolcas módosító. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, ki támogatja, ki szavaz nemmel, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum. Négyes kompromisszum. Nem, hármas kompromisszum. Ki támogatja? ki ellenzi, Kitartoskodott, elfogadtuk. 160-as módosító mellettem, ellenem, elfogadtuk. NV 13-as mellettem, ellenem, tartoskodás, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartoskodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 151-es módosító ellenem tartózkodás 5 kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 6 kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 243-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 292 mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 211-es mellettem ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük le. A 211-esről megnyitjuk a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. SND hat wieder ein zu viel. Az SND-től egyen túl sokan szavaznak. Ah, szerepcsere, szerepcsere. Na most megvan, tehát megnyitom a szavazást. A 211-es módosítóról lezárom a szavazást. 24-23 ellenében elfogadva. 9-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 203, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ről egyben szavazunk, mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-21 ellenében elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 222-es módosító mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva. 225 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Regi 7-es mellette, ellene, tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük, nem? Regi 7, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-25 ellenében elutasítva, 12-es kompromisszum mellettem, ellenem, elfogadtuk. 81-es mellettem, ellenem. Hát ezt ellenőrizzük le, a 81-esről megnyitom az ellenőrző szavazást, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 19-27 ellenében elutasítva. 245 mellettem, ellenem, ellenőrizzük ezt is le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-27 ellenében elutasítva. 13-as kompromisszum, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi négyes mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 244 és 240-es együtt mellettem, és 291 mellette tehát, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 3 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi Három, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Regi 22-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 258 mellettem, ellene tartózkodás elutasítottuk. Envi 4 mellettem, ellenem, tartózkodás ellenőrizzük le az MV4-et. Megnyitom a szavazást. ...20-25 ellenében elutasítottuk 261 mellettem, ellenem, ellenőrizzük le, 261-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17.31 ellenében elutasítva. 14-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 224 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 277-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 162 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 12 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 496, 69 mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Nem, akkor megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-28 ellenében elutasítva. 361-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 478-as kitámogatja. Ki ellenzi? Kitartózkodott elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 287-es mellettem, ellene. Hát el, erről szavazzunk, tehát 287-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-27 ellenében elutasítva. Regi 24-es mellettem ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 17-es kompromisszum mellettem ellenem. Tartózkodás elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellettem ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 311 mellettem Bocsánat, így az elnök 19-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 3.11-es mellettem ellene tartózkodás elutasítva. Hát ellenőrizzük inkább le 3.11-ről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-28 ellenében elutasítva. 464 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 433 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20-as kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 21-es mellettem, bocsánat így az elnök, 349 mellettem, ellenem, Hát inkább ellenőrizzük le. 349-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 20-26 ellenében elutasítva. 327-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as mellettem ellenem tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellettem bocsánat, a 358 kitámogatja, kiszavaz nemmel, kitartózkodik, elutasítva. 24-es mellette, ellen tartózkodás elfogadtuk. 363 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 389 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 360 mellettem ellenem tartózkodás elutasítva. 387 mellette, ellene, tartózkodás utasítva. 454 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 391 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 392 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. A 392-esről megnyitom a szavazást. Lezárom, mármint a szavazást. 20-25 ellenében elutasítva. 393-as mellettem. Ellenem. Tartózkodás elutasítva. 396, 95 94, egészen 402-ig bezárólag. Mellettem. Ellenem tartózkodás elutasítva. 404 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 403-as, nem, ez okofogyottá válik, a másik is. 407-es, ez is okofogyottá válik. <clears throat> Ácsi. In zwei Teilen. NV11 két részben az első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. NV2 mellette, mármint második rész mellette. Szóval a 4.11-es, a 11-es második része mellette ellene tartózkodás elutasítva. 4.11-es módosító mellettem, ellenem. Tartózkodás elutasítottuk. 429-es mellette ellene tartózkodás ugyancsak elutasítva, 434-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es az Envitől mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös bekezdésre vonatkozóan 427-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. MV10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 430-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 432-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 431-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 395-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 499 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 453-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 310-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 213-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk erről nem kell. Regi tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Regi 9-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 29-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Regi 21-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 459-es és 460-61-es együtt mellettük, ellenük kiszavaz, tartózkodás, elutasítottuk őket. 461-ről újra szavazunk külön mellette. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal, vagy kettővel. 462 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 473 as mellette ellene tartózkodás ezt is elutasítottuk. 466-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 465-ösről nem szavazunk. 467-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 473-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 501-es ellenőrzést kérnek a 473-asról, megnyitom a gépi szavazást a 473-as módosítóról, lezárom a szavazást, elutasítottuk 27-19 arányban. 501 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 326-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 388-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 489-es, 490-es és 490-es együtt mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk őket. Egy külön akarnak szavazni a 491, jó, 491-esről külön mellette. Géppel szavazunk, bocsánat. Lezárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk külön is. 492-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 494-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk és akkor így nem kell szavaznunk az ezután következőkről. Regi 20-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. NV 8-as mellette, ellene, elutasítva. Preambulum bekezdésekkel kapcsolatos a 33 kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrzést kérnek? Jó, megnyitom a szavazást a 18-asról. Lezárom azt. Elutasítottuk 28-19 arányban. NVA mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. NVB és az 58-as együtt mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. NVQ és a 72-es mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás nem. Ellenőrizzük a 30-ast géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 37-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító támogatja, ki van ellene, elfogadtuk. 36-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli módosító következik, amit az előadó maga terjeszt elő. Madeli kolléganő. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, jó napot kívánok! Ez a szóbeli módosító azt mutatja, hogy a dízel használata leggyakrabban azért következik be, mert olcsóbb, azért, mert kevésbé adóztatják meg. És már nagyon régóta tisztábbnak mutatták be ezt, mint a benzint. De a fogyasztók most már tudják, hogy ezeken az éveken keresztül hazudtunk nekik. Ez egy hazugság volt. Éveken keresztül azt mondtuk nekik, hogy tisztább ez az üzemanyag, de több mint 400 ezer korai halálhoz vezet Európa szerte ennek a, a csalásnak a következménye. És ezért nézzünk végre szembe a valósággal, és ezt az engedélyt a szennyezésre vonjuk végre vissza, hagyjunk fel a dízel használatával, és arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy más alternatívát válasszanak. Köszönöm. Mikro? Ja. Mikrofon nélkül. Most erről nem nyitunk vitát, csak a szóbeli módosítót, ha valaki ellenzi, akkor álljon föl. Meg kell számolnunk, hogy hányan ellenzik, ki ellenzi a szóbeli módosítót. Ha háromnál többen, akkor ez el, az el van utasítva. Elutasítottuk. Úgyhogy most az MVF-ről szavazunk, mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 40-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. NVG mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. NVH mellette. Ellene elutasítva. NVI mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. NVJ mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as módosító mellette, ellene, elutasítva. E mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk a következőről nem szabad, 59-es mellette, ellene. Tartózkodás nem volt egyértelmű. Az 59-esről kérem szavazzanak a gép segítségével. Megnyitom a szavazást. A néppártnál egyel több kolléga szavazott. Megint átült, meg egy frakció, másik frakció, hölgyem? Na most jó. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 26-21 arányban. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 37-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 50-es helyett 38-as ellen ellentartózkodás elfogadtuk. 39-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 73-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. NVC módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. K mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NVL mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. NVM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőriznünk kell. A 74-es módosítóról szavazóképpel szavazunk, megnyitom a szavazást. Néppártnál egyel több gomnyomás történt. Jó, lezárom a szavazást. Elutasítottuk 27-20 arányban. Envi mellette, ellene tartózkodás elutasítva. NVO mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. NVR nem szavazunk róla, mint Ashről igen, mellette, ellene, tartózkodás ellenőriznünk kell, tehát az NVS módosítóját géppel Ismét megszavazzuk. Lezárom a szavazást. 25-20 arányban elfogadtuk. NVT mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös módosítóról nem kell szavaznunk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 80-as módosító. Ja, ezekről nem kell szavaznunk, jó? Akkor záró szavazás következik. Megnyitom a szavazást. Leszárom a szavazást. 37-5 <coughs> arányban tartózkodás csak 5 volt, elfogadtuk. Köszönjük, gratulálunk Karim Adellinek. Önnyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevő társaimnak. Tudom, hogy nehéz volt kompromisszumokat kidolgozni, de végre sikerült. Végül sikerült. Ezért köszönetet mondok nekik, és köszönöm az adminisztrátorunknak is, Dominik Reszmekernek, aki hihetetlen munkát végzett, és Robert Marknak is köszönetet mondok, valamint a parlamenti asszisztenseimnek, Meginek és Manuelnek, akik szintén segítséget nyújtottak ennek a jelentésnek az elkészítésében. Sehr. Und dann kommen wir zur nächsten Abstimmung auf dem Weg zu einem digitalen Binnenmarktverordnung. Die Bericht a digitális egység és piaci intézcsomag fel, megvalósítása felé, erről szavazunk, Meria Killőnen az előadó. So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 ellenem, tartózkodás, elutasítottuk. 11-es mellettem, két részben első rész mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító, mellette, ellenem, Erről szavazzunk. A 12-es módosítóról megnyitom a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. 23-23 ellenében, tehát elutasítva. Kettes kompromisszum, ki támogatja? Ki ellenzi? Ki tartózkodott, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 5-ös kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es, kitámogatja, kiellenzi, Ki ellenzi? Ki tartózkodott elutasítva? 43-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellettem, ellenem. Hát ellenőrizzük le. 44, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 25, 21 ellenében elfogadtuk. 46, mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 47-es mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 52-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 55-ös mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 58-os kitámogatja. Kiszavaz nemmel, kitartózkodott, elfogadtuk. Hatos kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 73-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 74-es mellette, ellenem. Hát ellenőrizzük le. 74-esről megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. 20-25 ellenében elutasítva. 75 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 77 mellette, ellene, ellenőrizzük le a 77-est. Megnyitom a szavazást. Ist geschlossen? Lezárom a szavazást. 21-23 ellenében elutasítva. 78 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 85 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 86 mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 88 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 90 mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum, ki támogatja? Ki az, aki nem támogatja? Ki tartózkodott, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10-es kompromisszum, ki támogatja? Ki szavaz nemmel, ki tartózkodott, elfogadtuk. 81-es. Ki támogatja? Ki az, aki nem támogatja? Ki az, aki tartózkodik? Elutasítva. Tizenegyes kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 94 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás Megnyitom a szavazást. Majd pedig lezárom a szavazást. 41, ugye mellette négyen ellene tartózkodás nincs. Ilyen módon, tehát elfogadtuk, gratulálunk Mária Küllönnek. Köszönjük szépen neki. Wir, hm? Wir kommen jetzt zu den drei Abstimmungen über die G zum technischen Teil. A vasúti csomag technikai részéről szóló trialógusról szavazunk. Persze már szavaztunk, döntöttünk, de formálisan szavazni kell. Ezért először is is a School Bin, eh, Bilbao Barandika javaslatáról van szó. Egyből elektronikusan szavazzunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38 4 ellenében három tartózkodás mellett elfogadtuk. Második jelentés. Kramer, egy bizonyos Kramer nevű az előadó, nem tudom ki, az megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. 37 zu 5 bei 3. 37 5 ellenében három tartózkodással elfogadtuk. Harmadik javaslat Robert Zélem, aki éppen telefonál, de <coughs> azért szavazhat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-4 ellenében három tartózkodással elfogadtuk. Köszönöm mind a három az előadónak. Mind a három előadónak. Ja. So, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt. Most pedig a 12-es napirendi, pont, rendi pontra térünk rá. A bizottság DG Move főigazgatóságának refit ellenőrzés eredményéről szóló beszámolója. Talán mégiscsak egy perce szünetet tartunk annak érdekében, hogy mindenki, aki el akar menni, csendben megtehesse. Itt a funvó, ez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 May I ask you, may I ask you please to leave the room or to... Kérek mindenkit, hogy vagy hagyja el a termet, vagy üljön le. Ez gilt auch für die Kommission. Mindez a bizottságra is érvényes. So, wir kommen jetzt zu Punkt 12. 12-es napirendi pont, a bizottság előadása az utasszállító hajókra vonatkozó biztonsági jogszabályok javítása kapcsán. Nem régen megkaptuk a bizottságtól a Refit Fitness Check eredményeit az EU biztonsági előírásai kapcsán. A bizottsági dokumentumból azt a következtetést lehet levonni, hogy a jogalkotás nagyjában és egészében elérte a céljait. Ugyanakkor a bizottság azt is megállítja, hogy az irányelveket egyszerűsíteni és világosabbá kell tenni. Például egy sor meghaladott, egymást átfedő vagy kétértelmű biztonsági előírás visszavonására tesz javaslatot annak érdekében, hogy a biztonsági normákat javítsuk, gondoljuk a Família, a Costa Concordia vagy a Northern Atlantic baleseteire. A bizottság tehát az EU biztonsági előírásainak jobb javaslatait tervezi bemutatni. A DG Move képviselőjének, Krisztine Bergnek adom meg a szót annak érdekében, hogy a refit ellenőrzés részleteiről számoljon be. Parancsoljon! Oh, ich habe hier das Mikrofon war. staat op de agenda voor kwart over tien, hè? Wir sind etwa 19 Minuten. 19 perccel túl korán. perccel túl korán vagyunk, mondja Van de Kap. Úr, 10 óra 15-kor folytatjuk tehát. Do you sign your phone to the, the meeting?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

Of a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

Da sind der Niederländer und der Deutsche sich einig. Wir haben jetzt genau. Holland és a német eh, ebben hasonlítanak egymáshoz. Pontos mind a kettő. 10 óra 15 van. Elkezdjük a munkát. Kérem, hogy mindenki üljön le. Vagy hagyja el az üléstermet. A bevezetőmet már megtartottam, ezért már is megadom Bergasszonynak a bizottság részéről a szót. tesz. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen. Elnök úr, olyan rövid leszek, amennyire csak lehetséges a prezentációm során, hogy utána tudjunk vitát is folytatni róla. Azt szeretném most elmagyarázni a bizottság, a szakbizottságuknak, hogy ezt az úgynevezett alkalmassági vizsgálatot hogyan vizsgál, végeztük el az utasszállító hajókra vonatkozó EU-s jogszabályokkal kapcsolatban. Már néhány éve folyik ez a munka, hiszen ahogy bizonyára önök is megértik, ez egy nagyon technikai jellegű és bonyolult terület, ahol több szintű jogszabályok vannak, Európai Uniós, nemzetközi vagy tagállami jogszabályok is vannak. Alapjában véve az európai jogszabályoknak jelentős része, amely az utastájtó hajókra vonatkozik, az elmúlt 15 évben keletkezett, és nagyon nyilvánvaló módon balesetekre való reagálásként születtek ezek a jogszabályok. Jelen pillanatban négy fő jogszabály létezik. Az egyik az utasszállító hajók műszaki előírásai hazai vizeken, a második az a biztonsági intézkedések, amelyek az utasszállító hajókra vonatkoznak. Ez az Estónia elsüllyedése után keletkezett, ez egy 20 évvel ezelőtti katasztrófa, ami a komphajókra vonatkozik, és van még egy az utasok regisztrációja vonatkozóra jogszabály, vonatkozó jogszabály is. Ezeket Megvizsgáltuk, hogy még mindig szolgálják-e a céljaikat, illetve hogy hogyan lehetne őket javítani. Egy kis háttérinformáció, hogy elmagyarázzam, hogy miért fontos ez, és miért érdeke az európai állampolgároknak. Európai hajókra körülbelül 400 millió utas száll fel és száll le. Évente ez jelentős szám. Az utasok, akiket európai kikötők között szállítanak, kb. 210 millióra rúg a számuk évente, és kb. 120 millió utasról van szó, akik az úgynevezett hazai vizeken utaznak. Ez azt jelenti, hogy olyan utasokról van szó, akik egy tagállam kikötői között tesznek meg utat. Néhány definíciót szeretnék tisztázni mindjárt a kezdetben. Mit is egy utasszállító hajó vagy személyhajó, és hogyan lehet mondjuk egy jachtól megkülönböztetni. Egy utasszállító hajó általában több mint 12 fizető utast szállít. Bármi, ez alatt van, az vagy jacht, vagy szabadidős vízi jármű. Ezekre európai szinten a rekreációs vízi járművekre vonatkozó irányelv vonatkozik. Vannak olyan emberek, akik akár maguk vezetik az ilyen jellegű vízi járműveiket. Tehát ezekre a, a most az asztalunkon lévő jogszabályok, azok a személyszállító hajókra vonatkoznak, ide, ide tartoznak a kompok is, vannak ezen belül az úgynevezett roll-on, off hajók, vagy róró hajók, amire a, az utas a saját járművével felszáll, felhajt, kabint is foglal, és itt alszik, amíg a hajó hosszú utat megtesz a tengeren. Ennek sokkal nagyobb kockázata van, mivel könnyebben elsüllyed, hiszen óriási nagy üres autós dekkek vannak, amik nincsenek kisebb részekre osztva, ezért, hogyha bekerül, bejut a víz, akkor nagyon nagy a kockázat annak, hogy ez a jellegű hajó el is süllyed. Ahogy mondtam már, amit az európai rendeletek szabály és irányelvek szabályoznak, az a következő. Az építés, stabilitás, tűzbiztonság és más technikai jellegű részletek, például az életmentő berendezések, mentőhajók, mentőcsónakok, mentőmellények, stb. Aztán az inspekciókkal vagy felülvizsgálatokkal is foglalkoznak ezek a jogszabályok, illetve az utasok regisztrációjával, nyilvántartásba vételével. A különböző szintek rendkívül összetetté teszik ezt. Mondjuk a Görögország és Olaszország között közlekedő hajó az nemzetközi utat tesz meg, tehát az IMO, a Nemzetközi Tengerészeti Ügynökség előírásai is vonatkoznak rá. Hogyha ezen túlmenően ez egy ilyen ROPEX komp, akkor európai előírások is vonatkoznak rá. Egy nemzetközi út, ráadásul olyan út ami is lehet, ami az Európai Unió egyik tagállama és egy harmadik állam között történik, mondjuk például Görögországból, Észak-Afrikába tartó hajóról beszélhetünk. Egy országon belüli úttal ellentétben, ami egy tagállam több kikötője között bonyolódik le, amelyre az IMO szabályai nem vonatkoznak, de az európai szabályok igen. És az európai jogszabályok is próbálják a nagyon szigorú nemzetközi szabályokat átvedni. Ezeket azonban általában a nagy óceánjáró hajókra találták ki, ezért nem mindig praktikus, vagy akár megvalósítható ezeket az építési szabályokat a hazai vizeken hajózó hajókra is alkalmazni, amelyek általában védettebb vizeken hajóznak. Tehát az európai jogszabályok előtt álló egyik kihívás az, hogy az európai uniót, európai országokat körülbelül vizek általában nagyon mások, mint az óceánok, amelyekre az IMO szabályai vonatkoznak. Ezért a biztonsági előírásoknak nem feltétlenül kell ugyanolyanoknak lenni, hiszen a nemzetközi szabályok néha túlzottak az európai közlekedésben, és például mondjuk a balti tengeren, amely lényegesen sekélyebb, nem feltétlenül ugyanazokra a szabályokra van szükség, mint az ír tengeren, Írország nyugati partjainál. A meglévő rendszer tehát kivételeket biztosít a tagállamok részére, amelyeket az Európai Bizottság és az Európai Tengeri Közlekedési Biztonsági Ügynökség kell, hogy engedélyezzen. Összefoglalóan a jogszabályaink olyan utasszállító hajókra vonatkoznak, amelyek európai tagállami kikötőbe vagy kikötőből közlekednek, a nemzetközi jogszabályok pedig az úgynevezett ropax hajókra vonatkoznak, és ott vannak még a nyilvántartási előírások. Karamicos úr januárban bizony emlékeznek rá, hogy az Észak-Atlanti incidens után, illetve az Görög és Oroszország között, Olaszország közötti karácsonyi hajótűz után az Európai Unió is reagált, és az utasok regisztrációját megszigorítottuk. Erre a kérdéskörre vissza fogok térni, hiszen a regisztrációval kapcsolatban szerintem változtatásokra lesz szükség. És óvatosságra intenék, mert az az EU irányelv, amely a hazai vizeken közlekedő hajókra vonatkozik, nem alkalmazható például mondjuk a Costa Concordia esetében, mert ez a, a hajó a teljes világon mindenhol hajózik, nagyon ritkán hajózik Európai Uniós zászló alatt, a karibi, ázsiai térségre is eljut egy ilyen hajó. Tehát ez az óriás utasszállító hajó a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet felújírásainak kell, hogy megfeleljen. Mi európaiak támogathatjuk a nemzetközi szervezetet abban, hogy biztonságosabbá tegyék a hajókat, hiszen az ilyen hajókon évente 6 millió európai fordul meg, és ők nem azt szerint választják ki a hajót, hogy milyen zászló alatt hajózik. Az EU-s szinten hogyan szabályozzuk a hajók biztonságát, először is gondolhatjuk azt, hogy a nemzetközi standardok elégségesek de ezek a hazai vizekre nem vonatkoznak. Tehát fontos, hogy legyen olyan biztonsági és belső piaci rendszerünk, ami az EU-s tagállamokra és a hazai vizekre vonatkozik. Aztán meg kell nyugtatni a tagállamokat, az állampolgárokat arról, hogy elég biztonságosak ezek a hajók, és a katasztrofális balesetek után különösen az Erika és a Prestige esetében voltak nagyon szomorú események. A, létrehoztuk az Európai Tengerészeti Ügynökséget, amely nagyon sok nemzetközi normát átvett, de ezen túlmenően európai szabályokat is bevezettünk, és mi alkalmazzuk a legszigorúbb ellenőrzési szabályokat. Ez azt jelenti, hogy az ügynökség tagjai minden tagállamba ellátogatnak, és ellenőrzik, hogy hogyan hajtják végre a normákat a tagállamok. Ez a nemzetközi szabályok esetében nincs így. És hogyha úgy találják, hogy nagyon hiányos a végrehajtás, akkor akár bíróság elé is lehet vinni azt a tagállamot. A hazai utas szállítók esetében nagyon nehéz, teljesen közös biztonsági szabályokat megállapítani a belső piacon is. Szolgálja-e a célokat a jogszabály rendszerünk? Milyen hatással volt ez a belső piaci dimenzióra és a balesetek számára? Először is hány hajóról beszélünk? Jelen pillanatban közel 1000, egész konkrétan 922 utasszállító hajó közlekedik európai vizeken. Olyan, amely bizonyítványt kapott a jelenlegi irányelv értelmében. Ez az összes utastájtó hajó egyharmada. Gondolhatnánk azt, hogy ez nagyon alacsony szám, hiszen hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a kompozit fémből vagy fából épült hajók milyen mennyiségben közlekednek a hajókon, hiszen, vagy a vizeken, hiszen ez az irányelv az acélhajókra vonatkozik, akkor azt gondoljuk, hogy hát tényleg nagyon kevés hajóra vonatkozik. De hogyha az utas szállítási kapacitást vizsgáljuk, akkor azt találjuk, hogy az utas szállító kapacitás kétharmadát lefedi ez az európai jogszabály. Minél nagyobb a hajó, annál erősebb anyagból építik, ebben az esetben acélból, és annál magasabb az utas szállító kapacitása is. Tehát elmondhatjuk, hogy a hajóknak nagyjából kétharmadára vonatkozik utasszám kapacitás szerint ez a jogszabály. 380 utas felett már az európai jogszabályok vonatkoznak az utasszállító hajókra. Aztán ez a, ez a jogszabály, ahogy említettem, az acél vagy ennek megfelelő anyagból készült hajókra vonatkozik. Itt jön az első probléma. Tisztázni kell, hogy az európai jogszabály konkrétan milyen anyagokra vonatkozik. Számos tagállam számára még nem világos, hogy például az alumíniumból, azaz egyfajta fémből épült hajók, amely egyébként nem annyira tűzálló, mint a acél, de egyébként lehet tűzállóbbá tenni szigeteléssel, Na már most ezek az alumíniumhajók, ezek vonatkoz, ezekre vonatkozik az irányelv, vagy nem? Ezt tisztázni kell. Ez világossá vált a vizsgálataink során. Azt is világossá kell tenni, hogy a kikötői területeken kívül közlekedő hajókra is vonatkozik-e a jogszabály. Például Hamburgban föl lehet szállni egy olyan turista hajóra, amely nem fog az Európai Uniós jogszabály hatája alá esni. Tehát a kikötőn belüli utazások vagy a belvízi utazások nem tartoznak ezen jogszabályok hatája alá. A 24 méter alatti jog, ö, hajókra sem vonatkoznak a jogszabályok, miközben Körülbelül 2000 ilyen kis utastállító hajónk van, amelyek nem rendelkeznek bizonyítványa. Itt az arányosság elve merül fel, mint probléma. Körülbelül 2000 hajóról van szó, amelyeket nem kaptak még bizonyítványt, ezek kompozitanyagból készült kicsi hajók, de világos, hogy a meglévő európai szabályok nem megfelelőek az ilyen hajók építése szempontjából. Tehát rájuk más típusú szabályokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy arányosak legyünk, és annak érdekében, hogy ezek a kisebb hajók is megfelelően biztonságosak legyenek, és jogszabályok alá essenek. De ezen irányelv a 24 méternél kisebb hajókra tehát nem vonatkozik. Aztán mit vizsgáltunk az elmúlt években. Megpróbáltunk a nemzeti hatóságokkal és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel szorosan együttműködni, hogy a 15 évnyi végrehajtás tanulságait levonhassuk. Megpróbáltuk megvizsgálni a szabályozói keret bonyolultságát, és megvizsgálni, hogy hogyan lehet ezt egyszerűsíteni, úgy, hogy közben a belső piacon ugyanezt a biztonsági szintet tartsuk. Azt is megpróbáltuk megvizsgálni, hogy a technológiai fejlődés, ami az elmúlt 15 évben lezajlott, hogyan használhatjuk ki jobban, megnéztük azt, hogy nemzetközi szintéren mi történt, és azt, hogy milyen további tanulságot tudunk levonni a balesetekből, amik az elmúlt években történtek. És nyíltan kimondom azt is, hogy megpróbáltunk az érdekelt felekkel párbeszédet folytatni az ágazattal és az adminisztrációkkal, de az utas szervezetekkel képtelnek voltunk ö, párbeszédet folytatni, hiszen ezen a területen az az egyik gyengeség, hogy nincsenek utas szervezetek, amelyek az állampolgárok érdekét képviselnék. Úgyhogy az egyik tanulság a jövőre nézve, hogy gondolkozunk el együtt, és így nagyon számítok az Európai Parlament segítségére, hogy hogyan tudnánk megerősíteni a párbeszédet a utas szervezetekkel, hogy az utasok hangja is hallható legyen akkor, amikor az ő biztonságukra vonatkozó szabályokat alakítjuk ki. Megígértem azt is, hogy a baleseti statisztikába bepillantást engedek önöknek, hogy láthassák, hogy mennyire szolgálja a célját a jelenlegi szabályrendszer. Megnéztük a statisztikákat, amelyek a vonatkozó irányelv értelmében regisztrációra kerültek, és 480 baleset, 408 balesetet találtunk. Ez nagyon magas számnak tűnhet, de a legtöbb ebből a 408 balesetből olyan volt, amelyben senki nem sérült meg vagy halt meg. Ennyi 400 balesetből csak egyetlen utas halálára e, tudtunk következtetni. Tehát egyetlen utas halt meg E408 balesetben. Átlag 5 balesetben kettő sérülésre került sor, és egyetlen halálesetre került sor 100 balesetben. Amikor ezt összehasonlítjuk az összes európai vizeken hajózó hajóval, tehát a nemzetközi hajókat is most már bevesszük, amelyek nem európai haj, zászló alatt hajóznak, itt a helyzet már más. 100 balesetenként egy utas sérül meg, és 27 balesetenként egy hal meg. Hogyha kivesszük a Costa Concordia esetét, amely nagyon megtolta a baleseti statisztikákat. Más közlekedési módozatokkal összehasonlítva nézzük meg, hogy az utas óra szerinti kockázat milyen magas más közlekedési módozatokhoz hasonlítva a hajózás elég jól teljesít. A legjobb a légi közlekedés eredménye, de a repülők nagyon gyorsan közlekednek, ezért a, a, az utas óránkénti kockázat sokkal alacsonyabb. A hajók viszont lassan közlekednek. Ezek az egyedi esetek. Mondjuk egy A38-as, 380-as repülőgép is csak néhány száz utas szállít, miközben a legnagyobb turistahajók több ezer utast szállítanak. Tehát egy repülőgép szerencsétlenség, vagy egy hajóbaleset nagyon különböző számú utast érint. Az európai irányelv megpróbált elősegíteni a tagállamok közötti hajós közlekedést is 97 óta. Ez alatt az európai tagállamok közötti zászló csere 400%-ban növekedett. A jelenlegi jogszabályok még mindig relevánsak és szolgálják a céljukat, de tudjuk őket egyszerűbbé tenni. És következik az utolsó három dián, milyen cselekvéseket javasol a bizottság a jövőre nézve. Először is a különböző ellenőrzési rezsimek között vannak különbségek. az európai jogszabályok, a kikötők és a nemzetközi szabályok is, nemzetközi szervezetek is más ellenőrzéseket alkalmaznak. Aztán meg akarjuk nézni, hogy a nagy hajók esetére milyen előírások legyenek érvényesek. A 70-nél alacsonyabb utasszámú hajókat vegyük ki azon jogszabály alól, amely akár a 2000-nél több utasszállító hajókra is vonatkozik. Nézzük meg, hogy a, mi legyen azokkal a hazai vizeken utazó hajókkal, amelyekre nem vonatkozik Európai Uniós jogszabály, illetve használjuk ki jobban a meglévő jelentéstételi rendszert az utaslisták és utas számok kommunikálására, hogy például a Norman Atlantic balesetéhez hasonló esetben a hatóságok azonnal kapják meg az utasszámot és az utaslistát. És ne kelljen éjszaka közepén egy szervezőt hívogatniuk, hogy ugyan küldje már el az utaslistát valamint kedvező lenne az utasok nemzetiségét is bevonni, bevenni ebbe a listába. Amikor kutatási és mentési műveletekre kerül sor, akkor a hatóságok fel akarják venni a kapcsolatot nyilvánvalóan a nagykövetségekkel is, hiszen nagyon sok turista utazik ezeken a hajókon, akiknek nem feltétlenül van európai útlevele. És végül, de nem utolsó sorban, ezeket a sok millió eurós tanulmányokat meg kell, hogy osszuk az IMO-val is, hogy a nemzetközi szabályok is javulhassanak. Jelen pillanatban be is nyújtottunk egy javaslatot az IMO-ba, amely következő tavasszal fogja ezt tárgyalni. És remélem, hogy meg fogjuk vizsgálni azt is, hogy hogyan tudjuk, különösen a Ropax hajók esetében jobban nyomon követni a jogszabályok alkalmazását, illetve hogyan tudunk megfelelő standardokat, normákat kialakítani a kis hajók számára. Nagyon bonyolult ez a téma, és biztos vagyok benne, hogy rengeteg kérdésük lesz. Köszönöm szépen, csak hát Egy kicsit kritikus kell, hogy legyek. Ugye egyrészt két férkezett, utána 10 percben állapotunk meg, és most már lassan 20 percre beszél. Tehát kérem, hogy próbálja betartani a jövőben ezeket az időpontokat, mert egyébként nem tudunk együttműködni. Parancsolj! Elnök úr, köszönöm. Értem, hogy most dühös, de ezzel együtt azt kell, hogy mondjam, hogy amit hallottunk, az nagyon érdekes volt. Köszönöm a hölgynek. Igen, volt némi gond itt az időtervezéssel, de tartalmilag nagyon érdekes dolgokat hallottunk. A jobb jogalkotásnak nevezett időszakban hajlik arra, hogy a biztonsági szabályokon is változtasson, de én nagyon óvatos lennék ez ügyben. Politikusként nyilván érthető, hogy felháborodunk, hogyha baleset történik, és ráadásul részben a szabályok miatt, ugyanakkor nem biztos, hogy a jogalkotásban minket szívesen látnak, Timmermans alelnök úrtól azt várom el, hogy maradjon kemény, a biztonsági előírások vonatkozásában semmilyen engedményre ne legyen hajlandó. Az IMO és az EU között is egyeztetni kellene. Nem értem, hogy az IMO miért nem vehetné át az EU szabályrendjét. Ö, általában ugye fordítottját várja mindenki, de miért nem lehetne ezt fordítva csinálni? Mert az EU-ban a szabályok legalábbis most már eléggé komolyak és szigorúak. Továbbá nem értem azt, hogy ha a Concordia európai vizeken hajózik, akkor miért ne lehetnének rá érvényesek az európai szabályok? Miért a kiindulási kikötő számít? És nagyon el kéne gondolkodnunk azon is, hogy ezeket a meglévő szabályokat hogyan ültetjük át a gyakorlatban. Erről viszont keveset hallottunk az előadásban is, hogy Brüsszel mikor avatkozhatna be. A vasúti közlekedésben is vannak hasonló dilemmák, és ezekről kéne általában, általánosságokban elgondolkodnunk. Köszönöm. Ertug kollégának adok szót. Köszönöm. Köszönjük, Belgasszony, ezt a tartalmas bevezetőt. Ön itt leírta a helyzetet. És azt, hogy vannak bőven hibák, azt eddig is tudtuk, és a munka vállalókról nem is beszélnék, tudjuk, hogy nagyon sok nemzet tagjai dolgoznak a hajókon, és kiismerhetetlenek, átláthatatlanok az alkalmazási szabályok. De ha tisztán csak a hajózás biztonságáról beszélünk, és erről még nem is, akkor is szeretnénk tudni, hogy az Európai Bizottságnak mi van a szándékában. Ugye Refit Check, így kezdődik a címünk. Jó, új jogalkotást terveznek. Várhatjuk, hogy lesz is ilyen javaslatuk, vagy valami közlemény. De mi lesz ez? Hol tart a gondolkodás? Mi az eredménye annak a tanulmánynak, amelyre ön is utalt, annak a felmérésnek? Ugye több baleset történt, sok halálos baleset, nyilván, hogy a két nagy az Atlanti óceánon történt és Costa Concordiával történt balesetön túl a kisebb eseteket is meg kéne vizsgálni, és a szabályozás, tervezett szabályozás tükrében is megnézni. Ezt szeretném konkrétan a bizottságtól hallani, hogy mi lesz a javaslatuk, és miben támogathatjuk Önöket. Jackie Fosternek adok szót. Köszönöm a bizottságnak ezt az átfogó bevezetést. talán tényleg ö, érdemes ezekről is beszélni, de amit a kolléga úr is, úr is mondott, minket az érdekel, hogy a szabályoknál, és főleg a hajózásban az a baj, hogy vannak szabályok, de ezek szinte betarthatatlanok, és ezért történnek a balesetek. Én itt körültekintően járnék el. Én az én hazám is ugye hajózó nemzet, és tudjuk, hogy az IMO, az EU, a nemzet szintjén is lehet szabályozni, de nagyon nem mindegy, hogy ki és mit szabályoz. Mi tagjai vagyunk a nemzetközi hajózási szervezet, felelnünk az ottani normáknak. De sokszor van kivétel Európába tévednek olyan hajók is, amelyek olyan helyre jönnek, ahol nem tagok. És én ott voltam, amikor az Erika balesetéről, a Concordia balesetéről volt szó itt a parlamentben, sőt én voltam ennek a bizottságnak az elnöke akkor. Tehát tudjuk, hogy balesetek mindig történnek. De még mindig nem tudom, hogy mit akarnak tenni. Állítólag jogalkotással lehet valamit tenni. Jó, higgyük el. Ö, és igen, egyébként általában véve a balesetek után történnek jobbítások, de, de nem látom azt, hogy most a konkrét nagy tükrében mi az, amit szabályozásilag a bizottság tudhat és akarhat kezdeményezni jó lenne részletesebben értenünk itt a bizottság szintjén, hogy mit akar a bizottság. Egyszerűsíteni akarják a szabályozást, de mit akarnak ezen belül egyszerűsíteni? Tehát nem hallottuk a konkrétumokat, a tényeket, a részleteket. Talán érdemes lenne most meghallgatnunk az IMO-t is a baleset kapcsán, és összevetni aztán ezeket a vélekedéseket. Ennyit az LCR nevében. Most Gezine Meitnernek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönjük Berger asszonynak is a beszámolót. Kicsit hosszú volt, de e, tartalmilag én is azt mondom, hogy érdekes volt ezt e, végighallgatni. Sajnálatos, hogy a beszámolóban ugye a teherhajó balesetről szóló részek már nem fértek be, ott is voltak áldozatok. De lenne néhány általános felvetésem. Ugye a Concordiára állítólag az EU szabályok nem vonatkoztak. Nem értem. Hát tudtommal, ha valaki az EU vizein hajózik, akkor az EU szabályait akkor is be kell tartani, akár honnan jön. A hajózásban ez miért lenne másképp? Nem értem, hogy az EU szabályok, sőt, ráadásul az EU szabályok elvileg az egész világon érvényesek. Nem, nem értem ezt, egyszerűen nem értem ezt az érvelést. Én azt hittem eddig, hogy a nemzetközi jognak megfelelő EU szabályok ö, nem tekinthetők sehol sem kivételnek. Részben elmondta a bizottság képviselője, hogy mit akarnak tenni, nem értem ezt a kérdést, tehát egyszerűsíteni akarják a szabályokat, ezzel egyet is tudok érteni, fölösleges kétszer duplán átfedésben szabályozni. És azzal is egyet tudok érteni, hogy a 24 méternél rövidebb hajókra nem kell mindent előírni. Ez a szubszidiaritás elvének jegyében történjen a tagállamok szintjén. Nem kell az EU-nak mindig és mindent szabályozni. Csak az én kérdésem annyi, hogy a jelenlegi szabályokat mennyire sikerül egyformán érvényesíteni EU szerte, és EU polgárként mit reméljünk, hogy ütközhetünk-e valahol joghézakban mi magunk. Ami a hajók nyilvántartásba vételét illeti, egyetértek azzal, hogy ez nemzeti szinten, de közös szabályok alapján kéne, hogy történjen, és jobb kommunikációra lenne szükség. Ezzel egyetértek tehát, és ön is beszélt arról, hogy a biztonsági normákat hát ugye hajó típusonként szokták megfogalmazni. Lehet, hogy érdemes lenni technikai szinten jobban odafigyelni, hogy minden hajótípusra vonatkozóan jók-e egyenként rá vonatkozó biztonsági szabályok. De hát ez nem biztos, hogy az európai politikusok feladata technikai szinten, de annyiban a mi feladatunk, hogy az EU polgárok biztonságát garantálnunk kell. Engem tehát ez foglalkoztat, hogy a nemzetközi és az európai és a helyi szint együttműködése, és főleg ezen szabályok összehangolása mennyiben lehetséges. Köszönöm szépen, most Naja különnek adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Krisztinnek is, amit elmondott. Tehát meg kell, el kell kerülni az átfedéseket, és úgy kell eljárni, hogy érthető legyen mindenki számára minden biztonsági szabály, aznak a motivációja, hogy hogyan lehet az embereket megvédeni és ne, nem szabad csak félig kész dolgokat elfogadni. Például a megtakarításokra való hivatkozással, mert egy-egy egymilliós megtakarítás néha tízmilliós kárt is okozhat, sőt emberi életeket, amit meg nem lehet pénzben kifejezni. Tehát az európai biztonsági együttműködés elkerülhetetlen, megkerülhetetlen, minden tagállam számára kötelezővé kell tenni a benne való részvételt, és politikusként csak azt kívánhatjuk, hogy ne legyen több ilyen baleset, és ha kell, akkor azt a szubszidiritás elvének alkalmazásával, ha kell, akkor az EU szintre emeléssel érjük el. minden európai parlamenti képviselőnek és helyi nemzeti képviselőnek, de a tanácsnak is, és a bizottságnak is az kell, hogy legyen a közös célja, hogy elkerüljük a jövőben az ilyen helyzeteket, és napi szinten értsük a biztonsági szabályokat, és gyorsan lehessen reagálni adott helyzetekben. Ma már olyan technológiák van, állnak rendelkezésre, amelyekkel nagyon intelligens módon lehet a kísérést, a felügyeletet megoldani. Ezeket jobban kéne egymással integrálni az ágazaton belül, és össze kéne fogni valamennyi érintett érdekcsoportot, miközben a szubszidiritás elvére is tekintettel vagyunk persze. Az emberi élet védelme legyen a mindent felülíró prioritás. Olyan rendszert kell kialakítani, amely harmonizált, működőképes, és igenis lehet egy ilyen rendszert fejleszteni, valamennyi európai közlekedő javára és gyakran elfelejtjük a szubszidiaritás elvét az emberi élet védelme vonatkozásában. Ezt alkalmazni kéne jobban. jobban. Krisztelnek adok szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Bergasszony, az előadást. El is fogom olvasni ezt a tanulmányt, amelyre hivatkozott, és amely megjelent a képernyő. Ugyanis én leszek ennek a témának az előadója hamarosan, és várhatja, hogy hamarosan beleütöm majd az orrom a kérdésbe. és a passenger involvement kérdés foglalkoztat engem, hogy egyre jobban akarja a bizottság is, ennek örülök, a, az utasok véleményét és az utasok szempontját érvényesíteni, például az egyszerűsítés révén, a párhuzamosságok kiküszöbölése révén. Amint itt felszólaltunk, ön is láthatta a megdöbbenésünket, hogy a Costa Concordia ugye miközben nemzetközi vizeket szelt át, köztük EU helyi vizeket is, hogy lehet, hogy kivonhassa magát az EU szabályok alól. Nem is értem, hogy, hogy ezt hallottam. De bármi is legyen a helyzet, egy biztos, hogy ha az EU vizein egy hajó megy, akkor arra vonatkoznia kell az európai szabályoknak magam is láttam néhány tanulmányt arra vonatkozóan, hogy konkrétan mi okozta a baleseteket. És amint tudjuk az okokat, ezeket nagyon konkrétan kell megpróbálni a refitben kezelni. Ennyi csak most jó helyben, aztán majd később újra találkozunk ebben a témában. Péter Lundgrennek adott szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nincs ennyi mondandóm erről a kérdésről, de úgy tűnik, hogy egy-két fölösleges részt próbálnak kivenni ebből a javaslatcsomagból, tisztázni akarják a rendszert, és egyszerűsíteni akarják. És hogyha valamit elvárok az Európai Uniótól, akkor éppen ez az hogy egyszerűbb és pontosabb legyen a szabályozások rendszere. Tehát nekem az egyszerűsítéssel bizony semmi komolyabb bajom, problémám nincsen. Köszönöm, Dominik Rikém. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok a bizottságnak a jelentés minőségéért. Nagyon érdekel engem ez a téma, hiszen én pont a hajók biztonságával kapcsolatos szöveg voltam, de volna egy kérdésem módosít, jelentős módosításokat vezettek be a hajók stabilitásával kapcsolatban. Az a Ropax hajók nagyon fontos forgalmat, komforgalmat bonyolítanak Európában. Aztán, amikor ennek a, ezeknek a minőségét próbáljuk javítani, akkor lehetséges volna különböző részekre osztani a nagyon nehéz súlyt szállító hajókat. Tehát ez egyrésztről a nehéz hajókat, másrésztről a komhajókat. Így süllyedés ellen jobban biztosítanánk őket. De nagyon könnyed reformokra utat, utalt ön. Azt mondta, hogy ők tudtak az adminisztrációkkal tárgyalni, de az utasokkal nem. Úgy tűnik, hogy a szakmával se nagyon, és ez aggaszt engem, hiszen ezeknek a javaslatoknak nagyon komoly gazdasági és funkcionális hatása lenne a kompokra. Nagyon egyszerű a kérdésem, a, most már ezt a javaslatot benyújtották-e a bizottságnak, vagy pedig még terveznek-e egy olyan pontot, amikor a szakma képviselőivel leülnek tárgyalni azokról az intézkedésekről, amelyek számukra nagyon komoly következményekkel járnak, illetve a kompok gazdasági tevékenységére óriási hatással lesznek. Nagyon-nagyon meglepett engem egy részről az, hogy nagyon súlyos intézkedéseket javasoltak, és más oldalról az, hogy gyakorlatilag semmi kapcsolatot nem láttam a szakmával. Azt szeretném, hogyha persze az intézkedések a biztonságot növelnék, de legyenek ezek megalapozottak. És a komp balesetek általában azon intézkedésekkel nem voltak semmilyen kapcsolatban, amit ön legalábbis az előzetes bevezetésében említett. Tehát, hogyha ilyen jellegű intézkedéseket akarnak bevezetni, konzultációt, párbeszéd nélkül, jó persze a parlamentben igen, de a szakmával nem beszéltek előzetesen, ez számomra azért nagyon meglepő. Ha ilyen javaslatokat akarnak tenni, akkor tervezik el, hogy a szakmával bármikor felveszik a kapcsolatot, hogy beszéljenek erről. Köszönöm, most pedig Bruno Golni is szót. Köszönöm, elnök úr. Ugyanezt a kérdést akartam föltenni, mint Riké úr, a szakmával való párbeszéddel, de ő már nálam is jobban körüljött ezt a témát. Emellett szeretném a saját kérdésemet hozzátenni mennyire úgy tűnik, hogy nem alkalmazható az európai jogszabály, például a Costa Concordia esetében. Ez most attól a ponttól kezdve, amikor európai vízre érkezik egy utasszállító hajó, különösen ezek az utasszállító hajók főleg európai utasokat szállítanak. Ráadásul egy európai társaság szervezi ide az utakat, szerintem akkor az európai jogszabályoknak vonatkozni kéne rájuk. És aztán lehet, hogy félreértettem valamit, de úgy értelmeztem, hogy a 24 méternél rövidebb hajók jelen pillanatban egyáltalán nem esnek az európai jogszabályok hatája alá. De nem értettem, hogy ezzel kapcsolatban most mi az önök szándéka, hogy kerüljenek be valamelyik európai módosított jogszabály hatája alá, vagy pedig maradjon a helyzet a jelenlegi állás szerint, és a szubszikozó rájuk. Ezt a pontot szeretném, hogyha tisztáznák. Köszönöm. Danke sehr. Und jetzt Frau Berg. Köszönöm, Bergasszony. Öné a szó, hogy megválaszolja a kérdéseket. Thank you and thanks for... Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Kezdem azzal a kérdéssel, hogy mit tesz a bizottság a eredmények fényében. A lépések listáját a KOM 2015 per 405-ös dokumentumban felsoroltuk, ahol az egyszerűsítés ö, alatt az első lépcsőben azt vázoljuk fel, hogy a bizottság jövő tavasszal valószínűleg a normális jogalkotói eljárásban milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy az átfedéseket megszüntesse. A meglévő irányelvben egy-két definíciót világosra tegye, például az alumíniumból épített hajókra is kiterjede vagy nem terjede ki az európai jogszabály, pontosítsa a utas regisztrációs elvárásokat, a 98-as irányelvben kerültek ezek meghatározásra, Javaslatot teszünk ezen felül arra is, hogy a 24 méternél rövidebb eh, acél eh, hajókat kivonjuk a meglévő irányelvek hatája alól, hiszen csak 70 ilyen hajó van, ez pedig a utas kapacitás 1%-át teszi ki, és a tanulmányok azt mutatják, hogy ezekre a hajókra az elvárások túl nagy súlyt helyeznek, és ilyen módon a kisebb utasszállító hajókkal nem tudnak versenyt tartani, amelyeket más anyagból gyártottak. Ezen felül a meglévő elektronikus felvevő rendszereket, amelyek már működnek, és amelyeket a tagállamok cégei és az európai tengerhajózási biztonsági ügynökség együttműködésében készítettek. Ezeket alkalmazni szeretnénk annak érdekében, hogy balesetek során azonnal megkaphassák a hatóságok az adatokat, az utasadatokat. Nem változtatjuk meg a kötelezettségeket, hanem csupán azt mondjuk meg az üzemeltetőknek, hogy a teljes utas listát és az számot el kell juttatnotok a nemzeti beszámoló interfészben, amelyet létrehoztak, ilyen módon tehát egy gombnyomással lehívhatók az utaslisták. Arra is javaslatot teszünk, hogy modernizáljuk az utasszállító hajók stabilitására vonatkozó nemzetközi normákat, egy erre vonatkozó javaslatot a tanáshoz eljuttattunk, és Riki és Gólnis úr kérdéseire mindjárt megválaszolok ennek kapcsán. Ez pedig tovább vezet engem a nemzetközi, az európai és a nemzeti szabályok összekapcsolódásának kérdéséhez. Az európai irányelv csupán a országon belüli utazásokra vonatkozik, illetve a tagállamok közötti kikötőkre vonatkozik. A nagyobb utasszállító három osztály van, ABCD, tehát három osztály van, A, B, C, D, három, A, B, C, D, és az európai jogszabály az úgynevezett A osztály, vagy A osztályú hajókra vonatkozik, és ezek megfelelnek az IMO, a Nemzetközi Tengerhajózási Ügynökség elvárásainak. A Costa Concordia olasz zászló alatt hajózott, ez egy A osztályú hajó. Ilyen módon a Costa Concordiára az európai jogszabály vonatkozott volna, de ezeket az IMO határozta volna meg. Ugyanis a nagy uh, utaszállító hajók, főleg a kirán, nagy uh, kiránduló hajók ritkán európai zászló alatt hajoznak, kosztának hívják őket, de itt valóban ö, kivételes volt, hogy olasz zászló alatt hajózott. Általában ezek a hajók Bahama és más ö, zászlók alatt hajoznak. Ez az üzletág valóban globális, nem úgy, mint a ropax kompok, ö, amelyek európai kikötők között ö, ingáznak, ezért tehát az egyedüli logikus hely, ahol szabályozni lehet ezen iparágot, az IMO maga. Ez az értelme annak, hogy nemzetközi szinten szabályozzuk ezeket a hajószt, ezt a hajóosztályt, de ne felejtsük el, hogy egy tulajdonos egyik napról a másikra úgy dönthet, hogy egy más zászló alá jegyezteti be a hajóját. Hogyha mi, európaiak, bármilyen drákói rezsimet akarunk elfogadtatni az a hajók számára, akkor vélhetőleg egész egyszerűen az outflagging jelenségével találnánk magá, magunkat szembe, egyszerűen átzászlóznák, átlobogóznák a hajókat. A ropax irányelv persze egészen más, ez egy teljesen európai üzletág. A ropaxok, a Roland Roloff kompok tényleg az európai kikötők között eh, ingáznak, de a nagy világméretű kiránduló hajókat nemzetközi szinten kell szabályozni. Egy hajó stabilitási rezsimje nagyon fontos, és ez a kompartimentalizációval függ össze, hogy hány részre osztható az egyes fedélzetek. Az Estónia katasztrófa után szabályokat hoztak létre az IMO szintjén, amelyek a hajó hossza és utas kapacitása alapján meghatározzák, hogy hány külön cellát kell biztosítani a hajóban, annak érdekében, hogyha az egész, hogyha a hajó egy része megsérül, ne süljön el az egész hajó. Ez egy nagyon preskriptív szabályozás, mely igazából nem erősíti az innovációt. Az IMO ezért 2009-ben megváltoztatta a nemzetközi szabályokat, és azt mondtam, hogy más megközelítést írunk elő, egy innovációbarát megközelítést. Itt a tervező feladata legyen, hogy meghatározza, hogy hány vízbiztos cellát hoz létre, vagy más intézkedésekkel biztosítja, azt, hogy ne süllyedjen már el az egész hajó, ha csak egy része sérült. Nos, az új IMO szabályok azt mondják, hogy a hajónak különböző megkárosodási szenáriót túl kell tudnia élnie, Ilyen módon tehát a hajó tervezőjének a feladata, hogy biztosítsa, hogyha a külső kéreg 95 vagy 85 része is megsérül, akkor se süllyedhessen el a hajó. Nos, az IMO szabályok az európai szabályokon alapulnak 2009 óta, amióta ez az új megközelítés kialakult, ez így van, hiszen azt szeretnénk, hogy az ipar innovatív legyen, nem akarunk túl merev lenni, túl preskriptívak lenni, meghatározni, hogyan kellene egy hajót megtervezni. Ám 2009-ben, amikor ezeket a szabályokat elfogadták, az IMO szabályokra épülő szabályok, mondjuk ROPAX stabilitási rezsim, mielőtt tehát megváltoztattuk a ropaxokra való vonatkozó európai szabályt, biztosítani, biztosítva akartuk látni, hogy az új IMO szabályok olyan jók, mint a régiek, legalább olyan jók és ezért egy sor tanulmányt készítettünk, és az elmúlt 15 évben, 2009-et is ide számítom, négy, kb. 4 millió eurót ö, fizettünk ki az kompüzemeltetőknek, a hajótervezőknek, hogy vizsgálják meg, tanulmányozzák, hogy ezen szabályok alapján tudnak-e olyan hajókat építeni, amelyeknek a biztonsági performanciájuk jobb. Tehát, magyarán mondva, lassabban süllyednek el, hogyha a külső kéreg megsérül. Az IMO-hoz eljuttattuk a kutatás eredményeit, és a kutatás megmutatja, hogy sok mindent lehet tenni annak érdekében, hogy az utaszállító hajó túlélési képességét javítsuk, azáltal, hogy picit másként tervezik meg, építik ki. Kérem, lassan fejezze be. Szóval nem akarjuk arra kényszeríteni az ipart, hogy változtassa meg az üzleti modelljét, de a konzultáció eredményeit mindenkinek rendelkezésre bocsátjuk. And I think with that I have covered the fundamental. Azt hiszem, hogy ezzel a legfontosabb kérdéseket elmondtam. Köszönöm. vielen Dank nochmal für den Köszönöm szépen ezt az előadást. Jó volt az előadás, de a 45 percből ami rendelkezésünkre állt 35 percet használt a parlament, pedig azért hívta meg, hogy a vitát lefolytathassuk. Szóval legközelebb kérem, hogy tartsa be a rendelkezésére álló időt azért, hogy vitát folytathassunk. Következő pont. Das ist der Bericht zum Absturz des Flugzeugs ma 17 az MH17-es lezuhanásáról szóló öm, jelentés vita Ervin Müller úrral. Jelzem, hogy a sínai félsziget fölött súlyos katasztrofa történt múlt héten. Nem pilóta hiba volt, még nem derítették fel teljesen a dolgot, de persze maga a felderítés is megmutatja, hogy milyen nehéz maga a felderítés. Ügye. Kérem tehát, hogy Ervin Muller úr foglaljon helyet, aki a Holland Biztonsági Testület alelnöke. Üdvözlöm őt. Muller úr, a Holland Biztonsági Testület alelnöke, a Safety Board, az Air Safety Board alelnöke, és Patrik Ki úrat is üdvözlöm, aki az EASA ügyvezető igazgatója. Und wie Sie wissen, hat der Dutch Safety Board am 3. A Safety Board október 13-án eh, publikálta a tanulmányát. 2014. Eh, július 17-én mind a 298 utas meghalt, a legtöbb holland állampolgár volt bár a nemzetközi megállapodások alapján Ukrajna élet volna a felelősség, a vizsgálat felelősségére Ukrajna átadta a hivatalos vizsgálat jogát Hollandiának. Holland, Ukrán, Maláj, USA, Nagy, Nagy-Britannia, Ausztrál és orosz szakértők veszek, vettek részt, kilenc további ország szakértői, valamint az iparák képviselői vettek részt a végjelentés minden rendelkezésre álló információt a kabin személyzet képzettségéről, az időről, az útvonalról, a fekete doboz információit, ról szerző info, szerzett információkat, és a, és a rom, roncsok információit is egy, egy, egységesítettem. A tragédiáról itt a Tramban már többször eszmét cseréltünk az EASA-val is. Ezért hívtam meg Patrik Ki urat, az EASA, az Európai Légibiztonsági Ügynöksége ügyvezető igazgatóját, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen új intézkedéseket terveznek az ilyen problémák, ilyen balesetek elkerülése kapcsán. Muller úrnak adom meg a szót, utána pedig ki úrnak, hogy egészítsék az itt elhangzottakat, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a meghívást is, hogy itt felszólalhatok, és elmagyarázhatom a vizsgálatot. Azonban a továbbiakban hollandul szeretném folytatni. Nyugodtan megteheti, a tolmácsok majd lefordítják, amit mondanak. Persze, tudom, tudom. 17. júli 2004. Hölgyeim és uraim, 2014. július 17-én az M17-es járat lezuhant Kelet-Ukrajnában. 380 valahány utas halt meg, ez sokkolta az egész világot. Négy héttel ezelőtt, október 13-án a biztonsági testület jelentése nyilvánosságra került. Az M17-es lezuhanásával kapcsolatban. Ma azért jöttem el önök elé, hogy beszámoljak erről a vizsgálatról, és válaszoljak a kérdéseikre. A Holland Biztonsági Testület egy független biztonsági testület, amely repülő szerencsétlenségeket vizsgál, ezeknek a körülményeit vizsgálja. Az elmúlt hónapokban kutatóink nagyon szorosan együttműködve másokkal vizsgálták az MH17-es katasztrofának körülményeit. Négy elemre épült ez, az útra, a hat, utasokra való hatásokra tértünk ki, és az utas információkhez való hozzájutásra. Én az út, vonal és a repülés körülményeire fogok kitérni, hiszen szerintem ez az, amit ezt a parlamentet leginkább érdekli. A képek néha magukért beszélnek jobban, mint a szavak, ezért most egy rövid filmet fogok bemutatni. Először a katasztrófát és ennek az okát járjuk körbe. 3 óra 20-kor, holland idő szerint július 17-én hirtelen katasztrófa történt. 297 utas és légi személyzet halt meg ebben a katasztrófában. Megvizsgáltuk az okát. A bal oldalon, a kokpitban felrobbant egy rakéta. Ezért robbant fel a gép. Ez 900 9N314MS eh, típusú rakéta fej volt. A rakétafej becsapódása után a repülőgép orra letört, és darabokra esett szét a levegőben. A repülőgép több mint 50 négyzetkilométernyi területet borítottak be a romjai. A rakétát kelet-ukrajnából lőtték ki. Most egy filmet szeretnék megmutatni, ami demonstrálja azt, hogy mi történt. Nyitom. Start again, maybe.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 Eh, dames en heren, ehm, het, het geluid is niet ehm, perfect, dus ik... Hölgyeim és uraim, egy kis probléma van a hanggal, úgyhogy most megpróbálom én kommentálni. Ez tehát az MH17-es járat július 17-én, amely Kuala Lumpur felé tart. 32 ezer lábon haladt Amsterdamtól Kuala Lumpur felé, itt egy kicsit eltért az útvonalától az időjárási körülmények miatt, de aztán visszatért a, az eredetileg kijelölt Ukrajna feletti útvonalához. A Ukrajnában a légtér nagy része le volt zárva egy bizonyos magasságig, de körülbelül 10 kilométeres magasságban már nyitva volt a légtér, itt látható az ábrán is a zárt légtér. 3 óra 20-kor egy rakétát lőtt ki egy bak föld rendszer, amely a repülőgép előtt robbant fel. Ennek itt találhatók a konkrét részei, ennek a fegyvernek a maradványai. Például a pillangó elem, amely lehetővé tette hogy beazonosítsuk ezt a fegyvert. Ugyanis ezt a maradványt megtaláltuk a pilótafülkében és más helyeken is. Itt látható, hogy hogyan történt a robbanás éppen a kokpittól balra. Ezután teljes mértékben szétrobbant a repülőgép. Ennek a romjai kelet-ukrajnában szóródtak szét. Ennyi tehát az a film első részének a kommentárjáról, most pedig a roncsok elemeit láthattuk, és a következtetésekre vonatkozó képeket láthatjuk most. 33 ezer méteren repültek, technikai probléma nem volt a repülőgéppel, a repülőgép teljes mértékben a normális rend szerint zajlott, a fekete doboz felvételei is azt mutatják, hogy semmi probléma nem volt. Szerencsés módon megtaláltuk egyébként a fekete dobozt, és tudtuk elemezni az onnan kinyert adatokat. 3 óra 20-kor a felvétel megszakadt. A légi járműt több száz darab strapnel perforálta. Ezeket a részeket megpróbáltuk összeállítani Hol- eh, Hollandiában. A rekonstrukció minden kétséget kizárólag bizonyította, hogy ennek a rakétának a robbanása okozta a katasztrófát. Látható, hogy a rakétának több elemét is megtaláltuk, és a rakéta elemek teljes mértékben megfelelnek azon srap, sraplel, srapnel darabkáknak, amiket megtaláltunk a repülőgépben. Hallható a fekete dobozban a robbanás hangja is. És utána látható, hogy hat különböző helyre hullottak a roncsok Kelet-Ukrajnában. Itt ismét a rakéta kilövését látjuk, illetve a rakéta fejének a felrobbanását a kokpit bal felső oldala előtt. A három ember a kokpitban azonnal meghalt, a többi utas pedig egy perc, két percen, egy-két és fél percen belül vesztette életét mindenki meghalt a katasztrófában. Mire lezuhant a gép. Ez tehát a spontán hangalámondás, amit sajnos a film eredeti hangja hiányában én tőlem kellett, hogy meghallgassanak. A kezdettől fogva világos volt, hogy a holland hatóságok szeretnének hozzájárulni, részt venni a vizsgálatban. Június, július 23-án biztonsági testületünk koordinálta és vállalta a vezetését ennek a nemzetközi vizsgálatnak. Nagyon fontos volt, hogy a körülményeket mélységében megismerjük a szokás szerint. És a nemzetközi rendelkezések, illetve a Csikágói Szerződés 13. melléklete értelmében együtt folytattuk le ezt a megbeszél, me, vizsgálatot. Kik vettek részt? Akreditált a Hollandiának, Ukrajnának, Malajziának, az USA-nak, az Egyesült Királyságnak, Ausztráliának és az Orosz Föderációnak. Az ICAO is nagyon sok segítséget nyújtott. Nagyon jó együttműködés volt a részvevő országok között és ez lehetővé tette számunkra, hogy egymás között is megvitassuk a következtetéseinket, így jobb minőségű volt maga a munka. A második aspektus az útvonal. A Maláj légitársaság MH17-es járata miért repült egy háborús övezet felett? Ez egy nagyon is érvényes kérdés, és sok ember szerette volna, ha tudjuk a választ erre a kérdésre. A válasz rendkívül egyszerű, és nem más, mint az, hogy mindenki elrepült e fölött a terület felett. Mert senki nem gondolta azt, hogy a polgári repülőgépek bármilyen veszélyben lennének ezen a területen. A vizsgáló hatóságok ellenére, ellenőrizték, hogy mely légitársaságok repültek el e terület felett a napokban. 61 légitársaság repült át Ukrajna ezen területe felett 32 különböző országból. A támadás napján, július 17-én összesen 160 repülőjárat haladt el Kelet-Ukrajna légterében a támadás előtt. Tehát gyakorlatilag mindenki átrepült ezen a térség között, fölött, és minden légitársaság azt gondolta, hogy ez a térség biztonságos. Természetesen a Földön konfliktus zajlott, de a 32 ezer láb feletti, ami több mint 10 kilométer magas, ezt mindenki biztonságosnak tekintette, legalábbis a polgári repülés számára. A Csikágói szerződés, amely a nemzetközi polgári repülésre vonatkozik, kimondja, hogy minden ország felelős azért, hogy a légterének a biztonságát biztosítja. 16, 16 katonai légjárművet lőttek le a katasztrófát megelőző napokban az ukrán légtérben, és a hatóságok erről egyébként tudtak. De olyan fegyvereket használtak, amelyek ugyan 10 km fölé is tudtak lőni, de az ukránok direkt nem lőttek ebbe a magasságba. Az ukrán hatóságok azt mondták, hogy nem volt komoly ok arra, hogy ezt a légtér részt is lezárják az ország fölött. A mi következtetéseink egy kicsit másmilyenek voltak. Szerintünk lett volna elég ok arra, hogy az óvatosság elvét alkalmazzák, és hogy a kelet-ukrajna feletti teljes légteret lezárják. Azonban Ukrajna nem volt egyedül abban, hogy alábecsülte a veszélyt. A titkos szolgálatok, nemzetközi szervezetek, más országok is alulbecsülték a polgári repülőket érintő veszélyeket. A kutatásaink azt mutatják, hogy majdnem mindenki katonai perspektívából nézte a helyzetet, és nem gondolt a polgári légiközlekedés biztonságára az útvonalakat, repülési útvonalakkal kapcsolatban világos tanulságokat kell levonnunk a véleményünk szerint, és az ajánlásaink vonatkoznak is különösen az útvonalakra. Intézkedéseket kell hozni annak érdekében, hogy javítsuk a biztonságot. Ezek közül most háromról fogok beszélni. Elsősorban a szuverén államok felelőssége világosabban meg kell, hogy legyen határozva kevesebb mozgásteret kell hagyni, és világosá kell tenni, hogy egy szuverén állam mikor kell, hogy lezárja a légterét. Emellett javítanunk kell azt is, amilyen módon a légitársaságok és az országok felmérjék a konfliktus területek feletti légtér veszélyességét. Minél hamarabb információt kell cserélni a kockázatokról, és tovább kell adni ezt az információt minden érdekelt félnek. Végül úgy érezzük, hogy a légitársaságok átláthatóban kell, hogy működjenek az útvonalak kockázatosságával kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy miért választanak egy vagy másik útvonalat, hogy az utasok is tudjanak, tisztában legyenek azzal, hogy hol fog áthaladni a repülőgépük. Ezen intézkedések megvalósítása érdekében meg kell változtatni a szabályozást, és a biztonsági testület úgy gondolja, hogy fontos, hogy a független államok, szuverén államok, a titkosszolgálatok, a nemzetközi légiközlekedési társaságok együttműködjenek, és minimalizálják a kockázatos területek feletti átrepülés veszélyességét. Európai kontextusban az ajánlásaink remélhetőleg nyomon tudjuk követni. Végül, elnök úr, a mi vizsgálatunk nagyon nehéz körülmények között zajlott. nem fértünk hozzá információhoz, nem tudtunk odautazni, ahova szerettünk volna, nem tudtunk hozzáférni az összes roncshoz úgy, ahogy szerettünk volna, és tisztában vagyunk ezekkel a problémákkal. Azonban amennyire tudtuk, a lehető legtöbbet kihoztuk a munkánkból nehéz politikai körülmények között a biztonság érdekében. A különböző kormányok, az európai kormányok erkölcsi kötelessége, hogy levonják a katasztrófa tanulságait és megfelelő intézkedéseket hozzanak. Az Európai Parlament remélem szintén hozzá tud ehhez járulni. Köszönöm szépen. Na. Köszönöm, Müller úr. Most akkor pedig még vendégeinek adok szót. Vielleicht noch bevor wir anfangen. Mielőtt elkezdjük a felszólások körét, üdvözlöm a látogatói csoportot körünkben. Gressle asszony és Heinz úr vendégeit, öt főt a Bécsi önkormányzattól. Most pedig önél szó, ki úr. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Önöket! Igen, végül is folytatom azt, amit a holland kolléga úr elmondott. Nem a vizsgálati eredményeket akarom itt kommentálni, ez nem a mi, az én feladatom, hanem azokról a feladatokról és kezdeményezésekről szeretnék beszélni, amelyeket a tragédia után foganatosítottunk. Megvizsgáltuk a kockázatokat. Ezeket holland kollégám kiválóan leírta már. Új típusú fenyegetéssel kell szembenéznünk. ami ráadásul sajnos akár példaként is szolgálhat terrorista csoportoknak, vagyis az, hogy polgári repülőgépeket próbáljanak lelőni. Ez egy új korszakot nyit sajnos a légiközlekedés történelmében. Egyébként vannak, vagy voltak már hasonló fenyegetések, amelyekkel számolnunk kellett, ha nem is pont ennek megfelelők. Ugyanis Bagdadban már történt olyan 2003-ban, hogy ilyen rövid hatótávolságú, vállal indítható rakétákkal éppen fel vagy leszálló repülőgépeket vettek célba. Új típusú fenyegetés az is, amit októberben tapasztaltunk. A Kaspi-tengerről indítottak rakétát, nem tudom mennyire jön ki itt a dián, hogy 27 rakétát indítottak úgy, hogy ezek átrepültek közben polgári repülők által használt légtereket, míg elérték céljukat. A pilóták látták őket, tehát láttak repülő rakétát maguk alatt olyan területen, ahol nekik hát közlekedni lett volna szabad és kötelező. Végül pedig 2015. októberében is azt tapasztaltuk, hogy új jelenséget tapasztaltunk. Noha a minden konvenció ezt tiltja, az Orosz Föderáció lezárt egy légteret a földközi tenger térségében, Ciprustól délkeletre, hogy orosz rakétákat teszteljen egy olyan területen, amely nem az övé ez nem is a háborús körzet, egyszerűen a földközi tenger egy térsége, amit az oroszok önkényesen egyoldalúan kisajátítottak rakétáik tesztelésére, és ennek nagyon súlyos következménye lehetett volna és lehet a polgári légiközlekedésre. 1970 óta 33 légibaleset történt 1500 halálos áldozattal, amely ide sorolható, a többségét ezeknek az úgynevezett baleseteknek vállról indított rakétákkal <clears throat> ö, okozták, leszálláskor vagy felszálláskor lőttek rá civil gépekre. 18 ilyen eset volt, a 33-ból 18 ilyen. Továbbra is ismeretlen öt esetben a baleset kiváltó oka, de itt is ugye valószínűsítető a, a fegyveres háttér, és a halálos áldozatok száma az utóbbó, utóbbi 10, 35 év, vagy 45 évben jelentős. Ennek aztán gazdasági hatása is van, és hatása a légiközlekedésre. Nézzük meg ezt a térképet. Itt látható, hogy az európai légiforgalom tipikusan merre tart, ha Ázsiába tart. Dubájon keresztül repül a legtöbb gép, igyekeznek elkerülni nyilván a fegyveres konfliktusok országait, Szíriát, Irakot, de emiatt aztán hosszabb utat kell repülniük, mint eredetileg kéne, ennek környezeti gazdasági következménye is van, és az utasok biztonsága is alacsonyabb, mert el válnak a használt alternatív légterek. Na most megkülönböztetünk szándékos és nem szándékos repülőgép lelövést. Tehát előfordult olyan is, hogy gép puskával lőttek le, és véletlenül gépet. És nem mindegy, hogy középső vagy felső légtéri balesetről van szó. A 17 ilyen típusú balesetet egyenként elemeztük ilyen szempontból, és Nyilvánvaló, hogy a konfliktusos térségekben le kell zárni a légteret, de eddig a legfelső légtér többször nyitva maradt. De a légtérlezárás pedig zsúfoltságot okoz a légi folyosókban, ennek pedig gazdasági hatása van. Mit tehetünk ilyen körülmények között? Közvetlenül az ukrajnai baleset után kialakítottunk egy új európai veszély előrejelző rendszert, amely valamennyi EU tagállam és EU polgár számára egységes védelmet biztosít. Minden lehetséges szereplő bevonásával folyamatosan elemezzük a kockázatokat egy platformon, egy fórumon, ideértjük a nemzeti hatóságokat, a légitársaságokat és a, az utas ö, védelmi csoportokat. Közös kockázat elemzést végzünk a válság térségek vonatkozásában. Előttem szóló kollégám is elmondta, hogy a kockázat elemzést nagyban befolyásolja az, hogy az ember mennyire kritikusnak látja a helyzetet. Konkrét például illusztrálnám ezt. A Bengurion reptéren 2014. júliusában értesítettek minket arról, hogy négy, hogy az, az izraeli kormány úgy gondolta, hogy alacsony a kockázat, míg az USA és az európai titkosszolgálatok úgy érezték, hogy ezen a téren igenis magas a kockázat. Éppen ezért lenne szükség egy közös, nem csak EU-n belüli, akár, hanem EU-n kívüli közös kockázat elemzésre is, hogy a légitársaságok megkapják ebből a közös, de széles körülön kialakított kockázat elemzésnek a tanulságait. Tehát, hogy ajánlásokat tudjunk megfogalmazni, amelyek valamennyi Európai Unióban közlekedő légitársaságot egységesen tájékoztat. És ezeket a csatornákat, információs csatornákat nagyon gyorsan be kell tudni indítani. Ugye a Kaspi tengeren érzékeltük, hogy 6 órán keresztül rakétákat lőnek ki, amelyek a, a polgári légtereket is átszelik, erre azonnal kell tudni reagálni, járatok azonnali elterelésével, a pilóták értesítésével, és ez sikerült is. Több légitársaság kérte tőlünk az azonnali állásfoglalást. A konkrétumok szintjén az ukrajnai baleset óta mi történt, nézzük. elkezdődött a NOTAM rendszer működtetése, tehát a válságövezetek folyamatos kockázatelemzése. Három ország, főleg három ország részvételével, és a Németország is atlakozott az USA-hoz, Franciaországhoz és az Egyesült Királysághoz. A polgári repülés világszervezete, az ICAO, munkacsoportot hozott létre, amely ajánlásokat fogalmazott meg, és egy adatbázist is egyben létrehozott, amelyben minden adatot gyűjtenek a világon bárhol történjék légtérlezárás ezekről. Az Európai Unión belül a bizottságnak a DG Home főigazgatósága a tagállamokkal munkacsoportot állított föl, amelyben a külügyi szolgálat képviselő is jelen van, amely azon dolgozik, hogy közös elemzési metodikát alakítson ki, és megállapítsa, hogy a világnak melyek a kockázatos régiói, és ezeket besorolja kategóriákba, ami az elszállt, vagyis minket illet, mi pedig a légitársaságokkal, az európai légitársaságok szakértőivel kezdtünk közös együttműködést arra vonatkozóan, hogy rendkívüli esemény esetén azonnali tájékoztatást adunk nekik, és egyben ajánlásokat teszünk, illetve elmondjuk nekik, hogy mi mit szándékozunk tenni, akár az ő légterüket érintő módon is a kockázatok függvényében. És egyben kiadtunk több biztonsági tájékoztató anyagot, amely nem csak a légitársaságok szakmai részegét célozza meg, hanem általános információt tartalmaz a kockázatokra vonatkozóan. Itt láthatók annak a 12 tájékoztató kiadványnak a kódszámai, amelyeket egyes országokra vonatkozóan tavaly kiadtunk. Ezek sajnos még valamennyien érvényesek is, tehát a kockázat nem csökkent. Itt látható a térképen is, hogy mely térségekre vonatkozóan adtunk ki ilyen kockázati elemzést. Nagyon sűrűek ezek ugye a közel-keleten, Afrika egyes térségeiben de Ukrajnában annak keleti részén. Milyen kihívásokkal kell szembenéznünk? Ahogy az előttem szóló is elmondta, európai szinten ö, még mindig nincs összesített, konszolidált információ a kockázatokról. Sok helyről szedjük össze az információnkat, amelyeknek a megbízhatósági szintje is különböző, és amelyeket nem ismer egyébként mindenki az európai közösségben. Nagyon sok szereplős ez az információ gyűjtés, még Európában sem egyértelmű, hogy kik a partnereink, még mindig vannak olyan európai tagállamok is, amelyek nagyon nemzeti szinten kívánják kezelni a kockázatelemzést, és nem nagyon vesznek részt még a saját légitársaságaik javát szolgáló közös elemzésekben sem. Az európai utasok pedig tipikusan nem csak a saját nemzeti légitársaságuk repülőjén utaznak, tehát ha az európai polgárokat akarjuk védeni, akkor valamennyi Európában működő légitársaságot tájékoztatnunk kell a kockázatokról. Ami az európai intézmények feladatát illeti, vannak hírszerző egységek Európában is, de ezek gyakran csak stratégiai szinten működnek, tehát több hónapos előrejelzéseket gyártanak, és nem néhány naposakat, és ezek is nagyon erősen gyökereznek a tagállami struktúrákban, tehát az EU-nak nincsen saját független hírszerző hálózata a nemzeti hírszerzéseket, az ő adataikat használja az Európai Unió is, amennyiben megosztják ezeket az európai adóságokkal. És mivel ez egy nagyon kényes témakör, nagyon gond van a, a hírszerzési adatok cseréjével, a megfelelő koordinációval, azzal, hogy ezek az adatok egy helyen gyűlhessenek. Tehát sajnos nem jó az együttműködés az európai hírszerző szolgálatok és az Európai Unió intézményei között. De egyébként egyes országokon belül is vannak ilyen konfliktusok. Például egyes adott ország nemzeti hírszerző szolgálata sem osztja meg a saját adatait mondjuk a rendőrséggel, vagy a saját ország, meg más szerveivel. Tehát a hírszerzés eleve egy nagyon kényes terület, és itt nagyon nehézkes a nemzetközi együttműködés. Még két szót, ha megenged elnök úr. Az ezánál vannak olyan tagállamok, amelyek azt mondják, hogy az elzának ez nem kompetenciája, hogy ezzel foglalkozzon, mert ez se nem security, se nem safety kérdés. Szerintünk azonban ez nem így van. Itt a polgárok életéről beszélünk, és nekem mindegy, hogy security vagy safety a dolog, de valakinek ezzel foglalkozni kell. Nagyon sok mindent tettünk. Létrehoztunk a légitársaságokkal közösen és nemzeti hatóságokkal és a hírszerző szolgálatokkal közösen egy task force-ot, amelynek az a dolga, hogy ezt az akadozó információ cserét segítse. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, Ki úr! Két nagyon izgalmas előadást hallottunk. Először Wim van de Kamp kapszott, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Teljesen egyet tudok önnel érteni. Valóban két nagyon nagy hatással járó előadást hallhattunk meg. És abban is teljesen egyet tudok érteni önnel, hogy az egyiptomi katasztrófa az MH 17-es dossziét egészen új fénybe helyeztem. Az ember úgy érzi általában, hogy teljes biztonságban van, egy biztonságos térben voltam, ám a külvilágban egyre veszedelmesebb a helyzet. Öt kérdésem van. Müller és Kai urakhoz. Először is Müller úr. Ami az előzetes jelzések kérdését illeti. nem eléggé pontosan értem, hogy elegendő tájékoztatást kaptunk -e, kaptak -e előre, és hogyha igen, akkor miért nem lett ebből valami konkrét jelzés. Ez az Eurocontrol ra is felhívja figyelmet az Eurocontrol, megfogalmazott egy figyelmeztetést, és hogyha igen, feladata volt ez. Másodszorban pedig a radar adatokra szeretnék rákérdezni meglehetősen furcsa, hogy a legtöbben tudták, hogy az Ukrajnában mi a helyzet. És mi volt a NATO helyzetem? Most pedig milyen szerepet játszott mindebben az IKO? valaki panaszt nyújtotta be, vagy pedig a biztonsági kérdésekkel foglalkozó tanács foglalkozik-e majd ezzel a kérdéssel. Tehát egyszerűen lesz-e következménye mindennek az ICAO belül is. A következő kérdésem az első kérdéssel függ össze. Voltak, létezette azon légitársaságok listája, amelyek nem repültek már Kelet-Ukrajna fölött? hiszen úgy tűnik, hogy voltak légitársaságok, akik már szüneteltették járataikat kellett Ukrajna fölött is. Ha igen, miért tették ezt? Milyen adatok alapján döntöttek erről? Említették az izraeli illetve említették-e a sínai félsziget fölötti ügyet. Azt hiszem, hogy itt az ICAO-nak feladata van. Milyen feladatot lát el az ICAO? Aztán még a titkos szolgálatokról. Hogyha az orosz légi katasztrófáról, a brit eh, titkosszolgálatoknak felhalmozódott adatokról olvasunk, azt mondhatjuk, hogy hát elég sokat tudnak a titkosszolgálatok, de a titkosszolgálatok nehezen kordában tarthatóak, igyekszenek az információt megőrizni maguk számára. Kérdezem, hogy eh, esetleg nem volna célirányos, hogy az EASA a titkosszolgálatokkal is kommunikáljon. Hát a másik irányban ez történik, persze a titkosszolgálatok mindenkivel kommunikálnak, csak általában nem tudjuk. Izmail Ertug. Én is meg szeretném köszönni Ki és Müller úrak előadását. Azt hiszem, Ki úr az Európai Unió dilemmáját pontosan fogalmazta meg. Azt mondta, hogy nincsen egységes döntéshozatali lánc az Európai Unióban. Valóban ez a dilemma, ez a nehézség. Nem tudom, hogy minek kell még megtörténni ahhoz, hogy a tagállamok a nemzeti önzőségüket végre feladják. Értem én, hogy olyan területeken, ahol a mindennapi élet kérdéseiről van szó, a tagállamok akarnak, vagy a régiók akarnak dönteni. Ez világos, ezzel én is egyetértek, de az olyan kérdésekben, mint a terrorizmus, mely határokon átnyúló, késznek kellene, hogy legyenek a tagállamok arra, hogy a hatáskört az Európai Unióra ruhazzák át. Akár egy Európai Intelligence Service titkosszolgálat felállításának ötletétől sem zárkóznék el. Vitassuk ezt meg. Ha megnézzük, mi minden történt az elmúlt két évben, bizony az embernek elmegy a kedve a repüléstől. Ma csak az elmúlt hónapokra gondolva is. hogyha azt halljuk, hogy Oroszországnak um, a dél um, keleti földközi tenger térségében egyszerűen csak kedvébe van, hogy uh, rakétateszteket folytasson le, vagy pedig, hogy Örményország és Azerbajdzsán között egyre fokozódik a helyzet, ettől is rossz kedvem van vagy Európában hónapokon keresztül Görögországgal foglalkoztunk, most meg a menekült témától vagyunk paranoidok, egyszerűen fel se tűnik már nekünk ez a kérdés, a légibiztonság kérdése. Az Európai Uniót egyre inkább körbeveszi egy tűzcsóva, amely egyre inkább körbezáródik. Éppen ezért fontos volna, hogy a tagállamok együttműködjenek egymással. Ki urat kérdezem, az EASA vezetőjét, Valóban úgy áll el a dolog, hogy az MH17-es lelövése előtt volt egy titkosszolgálati ember a British Airways-nél, aki időben figyelmeztette a légitársaságot, hogy ne repüljön át ezen a területen? Márpedig, hogyha erről kiderül, hogy ez igaz, és a British Airways hogy vagy az eh, titkosszolgálat magának tartotta meg ezt a hírt, akkor ez valószínűleg a saját jogában áll, de hogyha megnézzük, hogy milyen eredménnyel járt, ez tragikus. Kérdezem tehát, hogy megállja ez a híresztelés a helyét. És ha ez így lett volna, akkor ez ismét rávilagít arra, hogy a terrorizmus ellen, mely egy globális kihívásként értelmezhető, épp úgy, mint az éghajlatváltozás, tehát a terrorizmus ellen európai szintéren kell fellépnünk, így védhetjük csak meg az állampolgárainkat. Köszönjük szépen, Jackie Foster! Köszönöm szépen, és köszönöm ezt az előadást, a két előadást. Patrick Kinek és Muller úrnak. Én magam éveket töltöttem az iparágban, mondom Muller úrnak, Akkoriban még a gépeltérítés volt veszélyes. Köszönöm a, név, holland hatóságoknak, akik részt vettek ebben a munkában, valóban átfogó munkát végeztek nagyon nehéz körülmények között. Azt gondolom, hogy ez egy világos terrorista támadás volt. Lehet, hogy nem azt gondolták, hogy ez maláj eh, polgári repülő, de bármit is gondoltak, itt egy terrortámadással állunk szemben, és ezzel ezt így kell értelmeznünk. Pozitív kitekintéssel azt mondhatjuk, hogy a polgári légiközlekedési iparban az a jó, hogy próbáljuk megérteni, hogy mi történt, és próbáljunk, próbálunk rájönni arra, hogy milyen globális lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy kiküszöbölhetőek legyenek hibák. Nem akarok újjal mutogatni, senki nem ö, gondolta, hogy a Mal- Maláj légitársaság gépét lelövik, leszedik az égről egy rakétával bármit teszünk, akár autóban, akár repülőben ülünk, kockázat alapú ez. Én a pályám alatt gyakran átrepültem konfliktus zónák fölött, anélkül, hogy esetleg tudtam volna erről. Márpedig a technológia fejlődésével és a fegyverekkel, rossz kézbe kerülésével azt hiszem, hogy át kell gondolnunk, hogy hogyan viselkedjen a légiközlekedés. Ez abban hinni, hogy a hírszerző szervezeteknek jobb információ cserére van szükségük, ez nem kell bölcsnek lenni az embernek, nem kell nem valami nagy kolumbusz tojása ezt, hogy ezt megértsük. És valóban arra kell biztatni az országokat, hogy cseréljék a rendelkezésükre álló információt. Persze voltak összeesküvés elméletek, én például a British Airways területéről azt hallottam, hogy más British Airways járatok ugyanezen az útvonalon repültek volna, mint a Kálám járatai is, nem, nem tértek le az útvonalról egész addig, amíg a hír nem történt el előtték a gépet. Szóval semmilyen összeesküvésről nincsen bizonyítékunk. A Petrikének mondom, a terv nagyon átfogó, nem hiszem, hogy ez egy EU-t, csupán az EU-t érintő kérdés, mi az Európai Unióból az egész világban, út világban utazunk, barátunk, családtagjaink az egész világon vannak, éppen ezért megfelelő globális megközelítésre van szükség arról, hogyan osszuk meg az információt, meg kell akadályozni, hogy izolacionista, elkülönő módon szabályozzunk. Valóban nemzetközi kihívással állunk szemben, nemzetközi válaszokat kell tartani. Üdvözlöm az önök által megtett lépéseket, intézkedéseket, és biztos vagyok benne, hogy a jövőben sokat hasz, sok hasznot húzhatunk ebből. Én holnap is felszállok egy repülőre, és bízom abban, hogy a tagállamok és a hírszerző szolgálatok mindent megtesznek az utasok biztonsági érdekében. De ugyanakkor, hogyha kockázat jelentkezik, akkor az a kérdés, hogyan tájékoztassuk a, um, lakosságot mondván, hogy megveheted A-ból B-be a repülőjegyet, de lehet, hogy X terület fölött el fogsz menni. Nem, ez a hatóságok dolga, nem a vevők, nem a vásárlók, nem az ügyfelek dolga. A szakértők, az ügynökségek, a politikusok, az ügynökségekben szakértők dolgoznak, és a politikusok rájuk kell, hogy hagyatkozzanak. Biztos, hogy nem mindig a legjobb megoldást találják, de azért 99,999%-ában az esetekben ez így van. A világ szörnyű hely néha, el kell fogadnunk, hogy veszélyek is vannak, sármák sejkben is dráma történt, nem rendelkezünk még minden információval, de hogyha visszatekintünk a Lokerbi esetre, akkor körülbelül tudjuk, hogy mi történhetett itt is nagyon fontos, hogy a gonosz terroristákat a legjobb képességünk szerint megakadályozzuk, de fantasztikus légiközlekedési cégek vannak, és a hatóságok is kitűnő munkát végeznek. Köszönöm nekik az ECR frakció nevében. Köszönöm, most pedig Miltenberg kollega kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Muller és Ki uraknak meg szeretném köszönni ezt a nagyon pontos prezentációt. Kérdéseim. A elemzésre vonatkozik az első kérdésem. A javaslatok második szintjében szerepel ez, és ez azt mondja, hogyha a tagállamok rendelkeznek veszélyeztetésről információval, akkor egy strukturált folyamatban ezt a légitársaságok számára időben tovább kell adniuk. A strukturált folyamat megfogalmazást szeretném kiemelni. Nagyon örülök, hogy az EASA is részt vesz ebben a folyamatban. A bukaresti találkozón a kockázatokról volt szó, a háborús területek fölötti repülő, repülésből eredő kockázatokról volt szó. Arról is beszélt, hogy egy magas szintű task force-ot hoznak létre, ezt pártalom. Ugyanakkor azt mondta ki úr, hogy egy-két tagállam nem nagyon elkötelezett volt, és az európai tagállamok nem annyira ismerik el az easa Hogyan lehet ezt megoldani, ezt a problémát? 2016 márciusában már operatív következtetéseket szeretnének levonni, de kérdezem, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy az EASA-t minden európai tagállam elismerje. Másodszorban, az ICAO e keretén belül egy internetes alkalmazáson dolgoznak, melyel a veszélyről származó információkat struktúrált módon lehet eljuttatni a légitársaságoknak. Kérdezem, hogy a jelenlegi időpontban hogyan értékeli-e túl ezen eszköz alkalmazását. És uh, ahogy tegnap ránéztem, azt láttam, hogy ez még nem nagyon jól működik. Ami pedig az ajánlások harmadik szintjét illeti, a biztonsági vizsgálati tanács jelentése a légitársaságok felelősségéről is beszél. Nos, hát kíváncsian olvasok erről, hiszen az utasoknak jó időben tudniuk kell, hogy milyen irányba halad majd a repülő útvonala, és éppen ezért megfelelő információkat kell biztosítani a számukra. Gondolkoznak ezen, hogy bizonyos szabályokat is megfogalmazanak erről. Köszönöm szépen, Péter Lundgren. Csak för ordet. Hela den här händelsen Köszönöm szépen. Tragikus sajnos ez az esemény és erre nincs orvosság, nincsenek csoda megoldások. A kockázatos területek fölötti átrepülés elkerülése az minimalizálni tudja a kockázatokat, de soha nem lehet százszerzalékos a biztonság. A terrorista támadásokat a hatékony hírszerzéssel tudjuk megpróbálni megelőzni, de nem tudjuk százszerzalékban biztosítani akkor sem a biztonságot. Egyre instabilabb sajnálatos módon a világ, és számos olyan ember van, aki kitett a változó világnak. Sajnos ez a különösen biztonságos ágazat, a légi közlekedési ágazat is egyre inkább érintett. 30 millió utas utazik nap mint nap, és nagyon kevés a katasztrófa, nagyon kevés a baleset. Azonban tovább lehet dolgozni azon, hogy az ilyen jellegű eseményeket megelőzzük. Ehhez az összes szervezet és ország közötti nagyon komoly együttműködésre van szükség, hogy hatékony ö, munkát tudjanak végezni. Köszönöm, Bár úr kapszol. Äh, Köszönöm szépen. A kollégák már nagyon sok kérdést felvetettek, megválaszoltak. Én csak egy dolgot kérdeznék meg a felelősség kérdését. Ugye úgy tűnik, hogy a tagállamoknál van a felelősség nagy része jelenleg. Ha a High Level Task Force gondolatai, javaslatai, ajánlásai megvalósulnak, fog-e ez változni? Lesz-e a Task Force-nak felelőssége, döntési jogköre, Mm, én őszintén szóval nem tudom elképzelni, hogy a tagállamok átadnák ezt a kompetenciát egy task force-nak, és hagynák, hogy elvegyék tőlük a sajátjukat. Bruno Golnisnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadóknak. Két kérdésem lenne. Az első sajnos sajnos nem tudjuk visszaadni az embereknek az életét, de Müller úr úgy tűnik, hogy nem beszélt túl sokat a felelősségről. Arról a felelősségről, hogy kilőtte ki ezt a rakétát. A felhasznált anyag állami szervektől származott, de ezt nem lehet csak úgy egy konfliktusban átlag félnek létrehozni egy ilyen fegyvert, tehát ez nem házi gyártmány volt, és nem is bűnszervezet, úgyhogy érdekelne, hogy kilőtte ki, és hogyan lehet felelőssé tenni azt a szemét, aki kilőtte ezt a fegyvert. És még egy dolog, úgy tűnik számomra, hogy minden szabálytól függetlenül, akár európai, akár nem, nemzeti szintű, maguk a légitársaságok is a nemzetközi polgári repülési szabályok miatt ő, jelezniük kell, hogyha olyan terület felett repülnek át, ahol konfliktus van, és ahol olyan lövedékekkel rendelkeznek a harcoló felek, amik elérhetik ezeket a régi járműveket. Nagyon sok konfliktus van, több száz ilyen terület a világon, ahol a háborúzó felek ilyen jellegű fegyverekkel rendelkeznek. Szerintem ezeket a zónákat szisztematikusan el kéne körülni elnézést, hogy ennyire leegyszerűsítve látom a helyzetet, de nekem egész egyszerűen ez észszerűnek tűnik. Danke sehr. Ja, ich möchte mich auch nochmal für die Vorträge bedanken. Köszönöm még egyszer az előadóknak is, de nekem is lenne néhány kérdésem. A Task Force, amely a kolléga utal, azt a német mondást jutatja eszembe, hogy ha az ember nem tud mit csinálni, akkor munkacsoportot alakít, ami németül persze rímel is. És uh, itt van European Single Sky, hány éve uh, aláírtuk már az összes szabályt, és mindmáig vannak tagállamok, amelyek uh, nem hajtják azt végre. És uh, ez közvetlenül érinti a biztonság kérdését, jó, nem a terrorizmus, buszból fakadóakat, de mégis. Most egy ilyen baleset, vagy több ilyen baleset után elmondható, hogy a tagállamok most már érzik azt a nyomást, amely rájuk nehezedik, és esetleg talán tényleg hajlandók elmozdulni. A baleset előtti napig minden légitársaság repült ebbe az irányba. Pont ezen a napon kezdtek egyes légitársaságok kitérni, és miért volt az, hogy egyes légitársaságok úgy döntöttek, hogy ez túl veszélyes, mások pedig még maradtak az útvonalon? Hogy ki a bűnös? A, a vizsgálódást végző szervezetek ENSZ bíróság felállítását követelik. 11 ország júliusban az ENSZ-ben egyébként egy ilyen hatóság felállítása mellett szavazott, de Oroszország ezt megvétózta a biztonsági tanácsban. Az oroszok ugye eleve tagadtak mindenféle felelősséget. Most, hogy már tudható, hogy bukrakéták okozták a lezuhanást. Nem lehet ezt bizonyítani, hogy kik voltak azok, akik ezt kilőtték? Mert hogy az ukránok azok továbbra is egymásra mutogatnak, elvileg mind a két fél rendelkezhetett ilyen rakétával. Itt lenne a lényeg. Vagy önök itt nem mernek maguk sem tovább menni taktikai megfontolásokból? Ezt szeretném tudni. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm mindenkinek a kérdéseket is, és a kedves méltatásokat. Nagyon izgalmas és valid kérdéseket feszegetnek, hát megpróbálok ezekre válaszolni. Vanderkamp úréra. Volt-e figyelmeztetés az Eurocontroltól, vagy nem az Eurocontroltól? pont előtte való nap? Vagy az országok egymást tájékoztatták-e valamiről, amiről mi nem tudunk? Ugye a többség a Krímfélszigeten uralkodó helyzetet tekintették veszélyesnek, és ha egy légitársaság, és ez így volt, azt mondja, hogy ő már nem akar a Krím fölött átrepülni, akkor sokan ezt megfontolják, de hogy július 17-én melyik légitársaság miért, merre repült, ez már nem lenyomozható, és pláne nem, hogy milyen motivációval. Az Eurocontrol adatait, ha megnézzük, és ezek akkor is hozzáférhetőek voltak, hogy az Eurocontrol akkor is rendelkezett egy veszélyességi listával, de egy-két légitársaság kivételével gyakorlatilag minden légitársaság ezt figyelmen kívül hagyta, és arra repült, és nem az általánoson kívül nem volt sehol sem megfogalmazva specifikus fenyegetés. Vanderkamp úr rákérdezett a radar adatokra. Igen, bonyolult technikai kérdésről van szó, de egy dolgot le kell szögeznünk, az Orosz Föderáció nem bocsátotta rendelkezésre a saját radar adatait, az ICAO azonban minden egyéb radar adattal rendelkezik, és ezeket el is menti, és az ICAO-hoz be is futottak ezek az adatok, A mi szervezetünk részt vett az ICAO e egyik elnökségi ülésén, ahol erről a kérdésről tárgyaltak nem régiben. Ami a légitársaságos ügyét illeti, hát ezt régiben ezt részben már megválaszoltam. A tagállamok függetlenségének kérdése, különösen a kockázatos területek megítélésében. A Chicagói szerződés, amely ugye a nemzetközi légiközlekedést szabályozza, arra épül, alapul, hogy a nemzetállamok szuverén államok. Ennek sok valid oka van, bár folyamatosan zajlik a vita is arról, hogy mi mennyiben tartható meg tagállami feladatként. De egy biztos, hogy az együttműködésre kötelezettek a tagállamok, a tagállamok csoportjai, Hát itt ugye, ugye ezt csináljuk ebben a teremben, tagállamok működnek együtt, sőt arra is kötelezettségük van, hogy a utas szervezetekkel és egyéb hatóságokkal is együttműködjenek. De hogy aztán ezt melyik légitársaság milyen módon csinálja, mennyire átlátható, és pláne mennyire átláthatóak a döntései egy-egy légitársaságnak, na azt már nehéz lekövetni, hogy milyen okokból követik vagy nem követik az ajánlásokat. A tekintetben, hogy mely légtereken, légtereket használnak vagy sem. Mi nem tehetünk más, mint hogy bízunk a nekünk szolgáltatott adatok hitelességében, és általános értelemben folyamatosan nyomulunk a légitársaságoknak, hogy vegyék komolyan a kockázatokat. Foster asszony felvetésére válaszolva. Tudom, hogy a régi közlekedés szakértői egyébként szeretnek, akarnak tanulni a saját hibáikból, és sokat javult a légiközlekedés biztonsága. Ha az ESA-t, az ICAO-t nézzük, őszintén minden szervezetnek az a szándéka, hogy elkerülje a baleseteket. Nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek erre. És sokszor nem az akaratom múlik, hanem tényleg azon, hogy a mégis bekövetkező hibákból Tanulni kell, és le kell vonatni a következtetéseket, és erre készek. A többség kész. Hogy ki lőtte ki ezt a rakétát, honnan származott a konkrét rakéta, 3000 négyzetkilométernyi terület jön szóba, ahonnan fellőhették ezt a rakétát. Tehát nagyon nehéz lokalizálni a fellövés helyét a robbanásból ítélve. Hogy ezt, tehát ezt mi technikai értelemben kutatók megállapítsuk, ezt mi nem tudjuk felelősséggel megválaszolni ezt a kérdést. Ich möchte nochmal Muller úrhoz szeretnék feltenni közvetlenül egy kérdést. A British Airways az MH17 lelövése előtt rendelkezette idevágó információval, és módosította a útvonalát. Konkrét, specifikus légitársaságokról nem tudok válaszolni. Az adatok bizalmasak minden légitársaság tekintetében, de mindesetre van egy légitársaság, amely megváltoztatta az útját. Megmondhatja, hogy melyik az? Nem. Hát, ha az arcára nézek, tudom, hogy mi az igazság, legalábbis gondolom, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy sor kérdést tettek fel az icao ról illetve arról, hogy az Eurocontrol meg tudja oldani a kérdést. Látni kell, hogy a polgári légiközlekedés világa egy olyan világ, ahol az államok a fő döntéshozó döntéshozók. Tehát az ICAO egy egyhangúság által irányított szervezet, ahol amelyben az államok szuverenitással rendelkeznek a légiterük kapcsán. Az ICAO nem kényszeríthet rá semmit az államokra, ha az államok ezt nem akarják elfogadni. Ez az ICAO fellépésének korláta is, korlátja is. Hiszen az, hogy milyen légtérzárról tájékoztatják az ICAO-t, ez a tagállamoktól függ. de egy más tagállamtól származó, egy harmadik tagállamot érítő kockázatra vonatkozó információval nem rendelkezünk. Mondok egy példát. Akis Pakisztán kapcsán a Fran- Franciaország, majd az Egyesült Királyság egy jelzést adott ki, hogy bizonyos kockázatokkal jár a alacsony magasságban való átrepülés Pakti, Pakisztán fölött. Ők tájékoztatták légitársaságaikat a kockázatról. De Pakisztán cáfolta ezt, teljes egészében cáfoltam. Ők nagyon alacsonynak tartották ezt a kockázatot. És ebben az esetben egy nemzetközi szervezet, mint az ICAO e nem tud lépéseket tenni. Ami pedig az Eurocontrolt illeti. Különböző okoknál fogva Ukrajna fölött megnyitották eh, a légteret, Ukrajna az Eurocontrol tagállama, és hogyha azt mondták, hogy megnyitom újra e terület fölött a légteret, akkor az Eurocontrolnak ezt meg kell tenni, erre terjed ki a mandátumok. Nekünk pedig egy kockázat <clears throat> becslést kellett végrehajtani, és a mi javaslatunk az volt, hogy ne használják ezt a légiter, légiter, légteret a kormányközi szervezetek kormá, ko, ebbe a korlátba ütköznek, hiszen a tagállamok egyhangúságától függenek, tehát egyetlen tagállam akarat ellenére sem tudnak döntést hozni. Ellenében sem tudnak döntést hozni. Ami pedig a Task Force-ot illeti, egyetértek önnel, elnök úr, nem az a megoldás, hogy egy probléma task, megoldására mindig task force-ot hozunk létre, amely aztán alcsoportokat alakít, de a task force-ot ezért hoztuk létre, mert megakadtunk. Egy olyan helyzetben voltunk, ahol mindenki egyetért abban, hogy morális kötelességünk az információcsere. Senki sem vitatja ezt akár a katonai, akár a bizottságban, akár a nemzeti adminisztrációban, aki azt mondaná, hogy nem osztom meg a rendelkezésemre álló információt egy bizonyos kockázatról. Ám van egy-két állam, akinek komoly katonai hírszerzési adatokkal rendelkeznek és a legtöbb európai állam nem rendelkezik ezzel a hírszerzési információval, és ők azt kérik, hogy egy európai folyamat jöjjön létre annak érdekében, hogy hozzáférhessenek ehhez az információhoz. Itt pedig megakadt a munka, hiszen két-három-négy ország azt mondja, hogy nekünk nincs szükségünk Európára, rendelkezünk saját információval, a többi EU állam meg azt mondja, hogy Európára van szükségünk, hogy hozzáférjünk ehhez az információhoz, és a Task Force ezt a kemény diót akarja feltörni, ezt a csomót akarja megoldani. Az Európai Unió holland elnöksége alatt uh, szeretnénk megoldásra vinni ezt a kérdést. Elnök úr, egyébként szívesen jövünk még egyszer. Itt beszámolandó, a Task Force háromszor találkozott, és márciusra eredménnyel kell előállnia, különben megszűnik a Task Force. Morális a kötelezettségünk, mindenki érti ezt, de a modalitások tekintetében megakadt a munka. A tekintetben tett, tehát, hogy hogyan lehet az információt összerakni és felhasználni. Ez a következő probléma. Ugyanis több tagállammal az a nehézség, az a probléma, hogy azt mondják, hogy az egyedüli testület, amely beleszólhat a nemzeti légi társaságok működésébe, nemzeti hatóság, nem az európai hatóság. Gondoljunk csak bele, hogy, bele, hogy share, code sharing működik, Air France jegyet vesz az ember, és a KLM-mel repül, lehet, hogy egy KLM járat utasainak 90%-a francia, pedig ők nem tudnak arról az információról, amit az Air France-nak adott ki a francia hírszerzés. Egy szóval ennek a szabályozásnak így már nincs értelme. Minden esetre az kézenfekvő, hogy a különböző járatok más-más értékkel, más-más módon tekintenek egy eh, repülőre, mondjuk amerikai, vagy francia, vagy brit, vagy orosz, vagy német repülőt akarnak lelőni, hiszen ez politikai értékkel bír a számukra. És ez a nehézség. Tehát a kockázat nem teljesen ugyanaz, minden egyes eh, flag carrier, tehát nemzeti légitársaság számára, de az állampolgárok európai és nem európai repülőkön utaznak, és biztosítani kell számukra, hogy a légitársaságok minden biztonság releváns információt megkapnak. Előrelépést kell elérnünk a Task Force-ban, hiszen diskrepancia áll fenn az információt szolgáltatni tudó és az információt felhasználni akaró államok között. Ezt próbáljuk kialakítani, hogy hogyan lehet az információt a legjobban megosztani. Nincs rossz szándék, de mondom, nehéz kialakítani, hogy hogyan működhet ez a rendszer. Köszönöm szépen, köszönöm a két érdekes előadást Köszönöm ezt az izgalmas vitát, az eszmecserét. Természetesen örömmel élünk az önnel által felvetett lehetőséggel, hogy a Task Force-ot meghallgassuk majd, amikor befejezte munkáját. Köszönöm szépen, ezzel a ma délelőtti ülést felfüggesztem, és ma délután háromkor találkozunk a meghallgatáson.